Yeah, yeah. Right, Gazine's but. Okay, I'll start anyway and... Akár, akárhogy is elkezdem most már, mielőtt neki fognak megköszönném a tagoknak, a képviselőknek, hogy az ITRE szakbizottsággal tartott vegyes ülésen olyan fegyelmezetten szóltak fel, amikor csak egy percet kaptunk egyenként, hiszen 20 percet csúszással voltunk, mert itre bizony túlcsúszott szemben velünk. Hán hálás vagyok, hogy segítettek abban, hogy visszatudtuk e, úgymond nyerni az elveszett időt. Köszönöm, hogy ilyen fegyelmezetten szóltak hozzá. Következő témánk a légtér kérdésében tartott megbeszélésünk Jarzembowski, Georg Jarzembowski úrral, akinek most megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, kedves képviselők, hölgyeim és uraim, nagy öröm, hogy itt lehetek megint önök között. Mindig otthon érzem magam. És hoztam egy új anyagot is, remélem megkapták már. Ha még nem, akkor majd bizonyal frissített verziója az előrehadás jelentésemnek hat hónappal az első prezentáció után. Hagy kezdjem pozitív megjegyzéssel. Mióta utára találkoztunk, Bulgária és Románia is aláírták a Dunai Fabbal kapcsolatban, tavaly decemberben. Éppen most jártam Szófiában és Bukarestben, és elmondhatom, mind a két ország keményen dolgozik azon, hogy a végrehajtás lépéseit is lezárja a Nemzeti Felügyeleti Hatóság és az NSA együttműködésének javítására. Múlt héten tettek ígéretet arra, hogy a Dunai FAB harmadik működő blokként föláll majd. Mint tudják, a Dán, Svéd és a brit-ír blokk már működik. Ez a pozitív hír, a jó hír. Aztán még egy jó hírem van a saját szempontomból legalábbis. A Dán, a Svéd, az Ír és a Brit NSZP fokozta munkáját, megvizsgálva annak lehetőségét is, hogy a két fabot összeolvasszák, FAB négyes néven, tehát a négy ország által létrehozott nagyobb légterblokk lenne ez. Elkezdtek kidolgozni operatív szinten az együttműködés, az ANSP-k együttműködésének kérdését. Persze ennek, ehhez államközi megállapodás is kell, NSA és NSP szinten is. Jó példa ez arra, hogy a, ez a FAB 4-es kezdeményezés, hogy az az érv, amelyet önök is hangoztattak az év elején a jelentésükben, mikor azt közölték a bizottsággal, hogy ideje volna a következő két év során csökkenteni kilencről kisebb számra a funkcionális légtérblokkok számát, hiszen a végső cél az, hogy egy egységes európai légtér jöjjön létre. Ez a négyes fogat egy jó példa erre. Most pedig egy rosszabb hírrel, hírrel folytatnám. Még továbbra is van négy olyan fab, ahol még az államközi szerződést sem írták alá. Mint tudják, ahhoz, hogy felálljon egy funkcionális légtérblokk, operatív szinten eh, nem csak államközi szerződés kell, hanem a hatóságok között is kell egy megállapodás, mi több megállapodásra van szükség a tényleges együttműködésről, beleértve az ENSP eh, navigációs szolgáltatók szintjén is egyeztetni kell tehát még az államközi szerződők sem írták alá, a norvég, finn, észt és lett észak-európai fabra vonatkozóan, és kaphatok kávét. Aztán ott van a Balti Fab, Lengyelország és Litvánia légterével, a harmadik a dél-nyugati, Portugália és Spanyolország lépterét fedi le, a negyedik pedig a Blue Med, a Fab, mely Olaszország, Málta, Görögország és Ciprus légtere. Éppen most hívott egy ciprusi tisztviselő múlt héten, aki rámutott arra, hogy Görögországban jelenleg nincs kormány. Mondtam, rendben van, ez a nép döntése, ha nincs kormány, de a többi három ország azért elkezdhetné az előkészületeket, hogy készen álljanak az államközi szerződés aláírására. Reméljük a választások után, május elején lesznek ezek Görögországban. Föláll egy koalíciós kormány, vagy valamilyen kormány, és akkor lesz egy hatáskörebbül miniszter a tárca élén. Tehát a nagyon rossz hír az, hogy van még négy fab, amely még az államfőzi sem írta alá. Ami szintén zavaró dolog, hogy van két olyan fab, amely ugyan aláírta az államközi szerződést, ám nem látszik, hogy mélyülne az együttműködés között, az országok között. A FABEK a híres közép-európai FAB, mely hat országot fed le, és 55%-át az európai légtérnek. 2010. december 2-án írták alá az államközi szerződést. Jogászként is dühít, hogy több mint egy év után sem ratifikálták, ám az NSA-k és az ENSP-k szintjén sem nagyon látszik, hogy haladnának. Egyesek azt mondják, a francia választásokat kell megvárni, meglátjuk lesz-e új kor- le- francia kormány, de nem lehet mindig a következő választása várni egész Európának. A másik fab pedig a közép-európai, amely hét országot fed le, Szlovákia, Csehország, Magyarország, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Bosznia-Hercegovina ezek. Ezek is dolgoznak azon, hogy megtalálják a megfelelő módszertant, ám hogy őszinte legyek, éppen most voltam Bosznia-Hercegovinában, ahol a nöki, amely az elnöki szerepet viszi, de mind a két esetben a Fabeknél is, meg a papszínél isnél is csalódottságra ad okot mert hogy, ami történik, mert hogy az SZSZ e 2 jogszabályok szerint, ugye 2009-ben került az elfogadásra, az volt a terv, hogy három évvel később, 2012. december 4-ére világos előrelépés láthat, legyen látható, vagy legalábbis ezek feltétele teremtődjék meg a négy fontos témában, a biztonság, kapacitás, költséghatékonyság és a környezetvédelmi hatás tekintetében. Vannak egyes fabokban pozitív uh, eredmények, tehát nem azt akarom mondani, hogy nincs semmi reform, és mert hogy van ilyen, három témát érintően érzékelhető ez, az újra egyesítése a légi útvonalaknak jól halad, nem kell cikszakba repülni eh, ezek után, ez üzemanyagot takarít meg, pénzt is, meg környezetvédelmi eh, hatása is van ennek. Egyes fabokban jól indul, jól halad a rugalmas légtérfelhasználás céljának megvalósulása. Ez egyik sikertörténet a FAB gondolatának. Először történik az, hogy a polgári és katonai repülés szakemberei együttműködésen dolgoznak, illetve vannak javításán. Ez nagyon nagy eredmény. Végre sok országban a, a légierő tábornokai rájöttek, hogy nincs elég, kerozin, nincs elég pénz kerozinra, hogy éjjel-nappal járőrözzenek a vadászgépek, ezért marad légtér a polgárrepülés számára is. Ilyen belátásokra is sor került. Ezek pozitív erőlépések. Például a Dán-Svéd FAB esetén egy ENSP-re vonatkozóan egy holding céget hoztak létre, és július 1 is kezdte ez a munkát. Tehát a szolgáltató tagállami szolgáltatói hatáskört egy, egység, egy, egy, egy cégre ruházták át. Ez egy kiváló modell lehet a nemzeti szolgáltatók munkáját egyesíteni egy-egy holding cég egységes szolgáltatói keretei közé. Ez a három példa pozitívum, pozitív példa, jó mutatva az, hogy bármilyen csalódottságra is adokolt az, a, a fabok előrelépése, azért az alapgondolat működik, pozitív célok valósulnak meg, és ezek az állampolgárok érdekét szolgálja. Ez világos, a FAB egy eszköz. Eszköz arra, hogy tényleges előrelépés történjen az egységes európai légtér irányába. Van még egy eszközünk erre, a nemzeti teljesítési rendszerek kerete. Jelentésem hatos pontjában, hatos kategóriájában a fabokkal kapcsolatban személyes értékelésemet is megtalálják arról, hogy a nemzeti javaslatok, teljesítményjavaslatok mennyire jó minőségűek. Csak egyfajta személyes értékelést tudtam ide beírni, remélem a tagállamok nem csapják le a fejemet, az érintett tagállamok. Az a teljesítményfelügyeleti szerv csak most véglegesíti a, a jelentését, múlt jövő héten jön ez elő, és a bizottság még át kell nézni, úgyhogy jelen pillanatban csak egyfajta magánértékeléssel állhatok elő, Ám ha megnézik azt, látható, hogy a brit FAB esetében úgy értékeltem azt, hogy a brit és ír kapacitási és költséghatékonysági célok konzisztensek és hozzájárulnak az európai célok megvalósulásához, azzal a megjegyzéssel, hogy Nagy-Britannia kérte a célok felülvizsgálatát. Ám aztán módosítá, nem módosította azokat. Tehát nem kellett módosítani azokat, remélem értik az üzenetet, amely mögött áll. Tehát a tervek esetében a bizottságnak csak az a hatás van, hogy kétszer újra kérheti a tagállamot, hogy javítsa a céljait, de perelni őket nem áll jogában. A fabok esetében a bizottság azonban akár perelheti is a tagállamot az Európai Bíróság előtt, hogyha nem állítja fel időben a fabot, és nem megfelelő tartalommal a tagállam vállásai szerint. A, végül hadd mondjam azt is el, hogy ideje emlékeztetni a tagállamokat arra, hogy egyhangulag az Európai Parlamentre együtt a tagállamok döntöttek e, erről az egységes jogszabáról, én értelemben rájuk nézve is kötelező ennek végrehajtása, és ezért kell létrehozzák a fabokat határidőben, működőképes formában. Nagyon jó példákat nyújtanak egyes fabok, úgyhogy ha egyesek tagállamok azt mondják, hogy nem nagyon nehéz a fabokat feltenni, nincs sok gondoltunk ezzel kapcsolatban, meg lehet nézni a jól működő fabokat. Nagyobb biztonság, nagyobb költséghatékonyság, jobb működőképesség, kevesebb környezetpusztítás. Érdemes tehát figyelmeztetni a tagállamokat, hogy vannak megszívlendő példák, és bizony sietniük kell, ha decemberig be akarják fejezni a, vál, a, a feladatokat. Talán önök is felhívhatják hazai közlekedési miniszterüket, figyelmeztetve őt arra, hogy a, a szörnyű lentéstevő nagyon károztatta, korholta önöket. Valóban ilyen rosszul állunk? Nem akarunk büntetni senkit, inkább ösztönöznénk a tagállamokat arra, hogy tegyék meg, amit meg kell tenniük. Kalasz bizottsági elnök úr, helyettes úr, akivel tegnap találkoztam éppen, az egységes európai légtér az egyik fő célja egyik fő prioritása az év második felében. Tudja, hogy az Európai Parlament is várja az ő lépéseit, tehát a bizottság a szerződés őrzőjeként kell fellépjen, ha tagállamok nem látják el feladataikat. Először egy figyelmeztető levelet írva nekik, e, ezt meg kell tegye majd Kalasz biztos úr, egyfajta, ez egyfajta szabálysértési figyelmeztetés levél, az utolsó figyelmeztetés, mert az idő szalad, halad, december 5-éig a bizottság kötelezettségszegési eljárásokat indíthat a tagállamokkal szemben. Nem szabad, hogy hülyének nézzenek bennünket. Ezek az európai egységes égbolt, légtér, a gazdaság, az állampolgárok, a környezet számára is nagyon fontos. Nem szabad, hogy az orrunál fogva vezessenek. A parlament és a bizottság komolyan dolgo, gondolja a dolgát. Én, mint volt EP képviselő, jól tudom, hogy sokszor nagyon kiváló jogszabályokat hoztunk létre, és aztán kell ebbe lássuk, hogy a tagállamok nem vezetik be ezeket. Úgyhogy a bizottság a szerződések őrzőjeként kell, hogy ellássa ebeli feladatát. Kalász úr azt hiszem ugyanígy látja. Tehát egy pozitív hangon kezdtem, ha zárjam pozitív hírrel. Harmadik országok is tárgyalnak arról, hogy csatlakozzanak a fabokhoz. Mint jól tudják, a jogszabály szerint a fabok létrehozása a tagállamok hatáskörében áll teljes mértékben. A bizottság nem ö, írhatja elő, hogy kit hívjanak meg a fab körébe. A tagállam dönt arról, hogy engedi el harmadik állam csatlakozását. Iz, éppen Izlandon jártam. A belügyminiszter furcsa mód a felelős ott a közlekedésért vele tárgyaltam, és az a benyomásom támadt, hogy ők elindítják a belső folyamatot, hogy mely fabhoz milyen feltételek mellett szeretnek csatlakozni. Három lehetőség előttük. Első fázisban csatlakoztak az északi fabhoz, de aztán kiléptek, oda visszatérhetnek. Aztán a Dán-Svéd fabhoz is csatlakozhatnak, mert az izlandi szolgáltató a Dán kormányal megállapozott arról, hogy Grönlandra vonatkozóan átvállalja a feladatokat. Van egy, tehát itt is a kapcsolódás, és van egy kapcsolódásuk a brit-ír faphoz is, mert ott szedik be a díját az izlandi NSP szolgáltatónak. És azt is látni kell, hogy Észak-Atlanti légi útvonal, légi folyosó jó részt Izlandon keresztül halad. Úgyhogy az izlandi kormány akár három fabhoz is csatlakozhat, illetve választhat ezek között, de hát jeleznie kell, kitől kér meghívást. Még egy pozitívum, Szerbiában jártam, mint tudják, ha megnézik a jelentésem első oldalát, van egy luk a Dunai és a Blumet között van egy egy luk, egy hézag a nyugat-balkáni országok légterét, értem ez alatt, ezek közül kettő tagjelölt állam, Bosznia, Hercegovina, és most már Szer Szerbia is. Szerbiában van egy belső FAB megállapodás Montenegróval, és van egy belső egységes szolgáltató a SMATSA, amely mind a két állam légterének elnézését ellátja. Tárgyaltam a románokkal és bolgárokkal is, a Dunai FAB tagjaival. Meglátjuk, kit hívnak meg. De, mint tudják, Moldávia már tárgyal a két, ezzel a két tagállammal, hogy keletről csatlakozzon a FAB-hoz. Meglátjuk nyugatról, oda kerül valaki, lehet, hogy Szerbia és Montenegró saját államközi megállapodásuk birtokában, és talán Macedóniát is, amelyet ugye most Firomnak hívnak, de hát nevezzük Macedóniának egymás között, is csatlakozhat ehhez a blokkhoz. A tagállam dönti el, kit hív meg a Fabiába, de mindenképpen pozitívum az, hogy ezek az államok mérlegelik az érintett harmadik országok meghívását, és az is jó hír, hogy nyugat-balkáni tagjelölt államok is mérlegelik a FAB rendszerhez való csatlakozásuk gondolatát. Ez a pozitívum, zárásként pedig hadd köszönjen meg a GD Move-nak, Move titkárságának, két munkatársainak, igazgatójának, Boldvin úrnak, aki itt ül, Castelletti osztályvezető és Bernár uraknak, akik együttműködtek velem, és további tisztviselőknek, akik segítették munkámat. Köszönet aztán a bizottságnak is, mert nagyon bonyolult munkát végeztek el, ám élvezetes volt a munka. Talán tudják, gyakran tagállamok ugyan tudják, hogy kötelezettség hárul rájuk, ám gyakran úgy alakul a helyzet, hogy a közlekedési miniszternek elég felfájása van a közúti forgalommal, meg a vasúttal, és amíg nem zuhognak le a repülők, addig nem nagyon foglalkoznak a légközlekedéssel, hanem égető a helyzet. Most azonban eljött ideje annak, hogy a közlekedési minisztereket ráébresszük arra, hogy megígérték, hogy létrehozzák ezt az egységes légteret, nem ö, mulatságból csináljuk ezt, nem csak azért, hogy kiéljük ötleteinket, hanem azért, mert ennek komoly hozamai vannak, költséghatékonysági, biztonsági, takarékossági, környezetvédelmi hozadéka van, és az állampolgárok látják ennek hasznát. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük Jarzembkovszki úr. Nyolcan jelentkeztek, 25 percünk van, tehát megint csak fegyelmezetten kell betartani a hozzászólási időt, méghozzá két és fél-három perc jut mindenkire. de úr, vagy pedig Georg is válaszolhat. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, kedves Georg, az írásos jelentésedet és a ma ehhez fűzött szóbeli magyarázatot is. Persze optimisták vagyunk általában, de most mégis nagyon csalódottak kell, hogy legyünk Annál jobban is, mert nagyon sok esetben szembesülünk hasonló helyzetekkel. A tanács eldönt valamit, aztán nem hajtja végre. Kívülről egyszerű polgárnak hogyan tudom ezt megmagyarázni, hogy valamit eldönt az állam, és azt eh, nem tartja tiszteletben, és ugyanakkor eh, aki hasonlót csinál, azt eh, elszámoltatja, vagy felelősségre vonja. Ezzel egész Európát megkérdőjelezzük, és ami különösen fontos, a maguk az országok itt megkérdőjelezik ezt az egész működést. A javítás, az előrelépés célja a költségek csökkentése. Már annak idején is ez volt a cél, és ezért sikerült ezt egyhangulag elfogadni, csak az üzenetünket kifelé kell világosabban megfogalmazni. Kérdésem a következők. Hol vannak a nehézségek, hogyha egyszerre mégis sokkal hatékonyabb és költséghatékonyabb lehetne a működés, miért nem jönnek létre a szerződések? Másodszorban a nemzeti célok, az egész program részei. Hol vannak az akadályok? Mi akadályozza a hatékonyságot? Hol lehetne esetleg valamit korrigálni, javítani? Egy következő kérdés. Egy olyan koncepció, amit egyre több helyen hallunk. Van-e valamilyen alternatíva? Létezik egy alternatíva, erről elég sokan eh, beszélnek. Eh, a Vehicle Circle, a Cezár kapcsán is hallottunk már erről, a Vehicle Centers, tehát ezek a jármű körök eh, jelentik ezt az új alternatívát, erről érdekelne a véleményed. És végül, a mi megítélésünk szerint nagyon kemény álláspontot várunk az Európai Bizottságtól. Nem tudjuk azt tolerálni, hogy 2012. decemberig várjunk, hogy megtudjuk azt, amit már ma is tudunk. Jónak találom a javaslatban azt, hogy ma elküldik az első figyelmeztető levelet, és akkor 2012. december 5-ig tényleg komolyan lehet már lépni. Drawing. Köszönöm szépen. Alkadraui kollega, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kollégának, illetve volt kollégánknak, Jezen Borszki eh, volt képviselőtársamnak az alapos elemzést. Ön is csalódott, mi is csalódottak vagyunk, de azért nem vagyunk meglepve, hiszen ez már eh, benne volt a levegőben, hogy a eh, tagállamok nem tesznek eleget a kötelezettségüknek, és az idén év végéig nem fog kielégítő mértékben sikerülni a ez az elképzelés nem fog megvalósulni. A fabok és az európai légtér átalakítása nagyon jó ismert úton halad. Tudjuk, hogy a hatékonyság növelése érdekében, költségcsökkentés érdekében ez szükséges, de mindenek előtt egy stratégiára lenne szükség, hogy hogyan lehetne nagyobb nyomást gyakorolni a e, tagállamokra, hogy végre cselekedjenek. A bizottság a legjobb fórum erre, mi parlamenti képviselők egyénileg eh, persze megpróbálhatunk szintén nyomást gyakorolni, de ez nem annyira hatékony. És rövid távon a tagállamoknak eh, formálisan is eh, kell a határidő betartására felhívni a figyelmet. A bizottság már most el kell, hogy kezdje az előkészületeket, nem, hogy talán a színfalak mögött, tehát elő kell készítenie a bizottságnak azt az új jogszabályt, ami kötelező lesz, és amit a határidő letelte után azonnal le lehet tenni az asztalra. Még egy kérdésem lenne Jezemborszki úrhoz. Mi az igazi oka ennek a lassúságnak, ennek a késedelemnek? A nemzeti légiforgalmi vezetők, hatóságok ellenállása miatt van ez, vagy valami más okot is látunk? A sok projekt esetén a fabok létrehozásakor a különböző pénzek elköltésére kapcsolatban van -e önnek vagy a bizottságnak rátekintés arra, hogy ez hogyan történik. Meissner asszony három percben. Köszönöm elnök úr, és köszönöm Georg neked is eh, ezt a bemutatót. Eh, Matyó is elmondta, hogy hát ez őrül dolog, elfogadnak eh, törvényeket, aztán nem történik semmi, nem hagyják végre ezeket. Nagyon nagyok a projekt, sok nagy projektünk van, TNT projektek, a Connecting Europe eszköz, és így tovább, de hogyha mm, nem, ezek hosszú távon azért biztos, hogy nyereséget hoznak, de itt éppen az a őrítő, hogy látnánk a nagy hasznot, és mégse történik semmi. A Németország és Franciaország esetében ugye mindig kifogásokat keresnek, hogy miért nem történik előrelépés. A saját tagállamainkban kellene megpróbálnunk valahogy elérni azt, hogy lépjenek, ugyanis borzasztóan elégedetlenek vagyunk a helyzettel. És én ugye mindig beszélek az Egységes Európai Égboltról, és nyilván, hogy vannak ezek a tervek, Ramszájer úr és a államtitkárok is tudják, hogy léteznek ezek a tervek, de sokan nem. Ugyanúgy a transzeurópai hálózatokról is sokan nincsenek tisztában, hogy milyen lehetőségek léteznek. Szerintem ez a saját hozzájárulásunk is lehet, a tudatosítás, és ahogy Matyő is mondtad, az egész dolog buta, frusztráló, csalódást okoz, és kellene, hogy megoldást találjunk. Mr. Kramer? Kramer úr, nincs itt Lichtenberger asszony, három perc. Köszönöm. Igen. Szép. Neki gyürkőzés egységesek voltunk abban, hogy ez nagyon hasznos lesz. Pénzügyi, biztonságügyi szempontból egészében véve hasznos lesz. Na, ami a végrehajtást illeti, az lassabb, mint gondoltam volna. A pénzügyi válság láttán reméltük volna, hogy gyorsabban megy ez majd. Ám azt hiszem, hogy a foglalkoztatási hatásokat illetően a saját hazánkban egy olyan ér, csoportot érint, amelynek nagyon nagy lobby ereje van, és a, és a biztonsági hagyományok, tehát a határok között való gondolkodása a biztonság felfogásának, különösen egy olyan térségben, ahol Ausztria van, a közép-európai fab esetében különös szerepet játszik ez, és nem csodálom, hogy nagyon lassan megy a dolog, hiszen részben itt olyan államok is vannak, amelyek korábban egymással háborúztak. Nem olyan régen. Úgyhogy tehát nem is egy egészen egy nemzedékkel ezelőtt. Ilyen értelemben tehát kicsit belátható a késedelem, ha nem is megbocsátható. Aztán a többiek esetében viszont nagyon nehezebb megbocsátanom a késlekedés, mert itt nem látható be, hogy miért óckodnak, hogy miért akkor az együttműködési ügyekben miért nem tudnak előrelépni az egész együttműködés ügyében. Hiszen olyan államokról van szó, melyek területe nem több ezer kilométeres határok között van. Tehát egyrészt a, a Med, tehát a szép romantikus neve van. Nos, ezzel a fabbal kapcsolatban felmerülhet a kérdés is, hogyan az észak-olasz lég, légtérkérsége részben megoldott, vagy sem, ott mindig újra és újra nehézségek voltak tudnilik. És a Fabek esetében pedig a többi fabbal összevetve mondható az, hogy a FABC teljesítménye a többieknél rosszabb, lényegileg rosszabb vagy sem, mert ha igen, akkor le kell vonni ebből a következtetéseket, és a sajátságos helyzet alapján talán még valami plusz stratégián el lehetne gondolkozni ezt a fabot illetően. Foster. Foster asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és köszönöm Gélnek is, hogy Georgnak, hogy ilyen kiváló előadást tartott. Azt hiszem, hogy láthatjuk, hogy tényleg nehéz a feladata. És jó azt is hallani, hogy a britek és az írek is végre tesznek valamit. De nem hiszem, hogy az, hogy ennyire vonakodva lépnek az, az országok, annak van jogosultsága. Tehát vannak amelyek, olyan országok, amelyek elére léptek, de ugyanakkor vannak olyanok, amelyek a két-három évben semmit sem csináltak, és nem hiszem, hogy ez elfogadható. George-nak mondom, a Georgnak mondom, hogy most a Cézár jelentéssel kapcsolatban most teszem az utolsó ecsetvonásokat, és a fábeket is tulajdonképpen figyelembe kellene venni, ugyanis nem lehet kétféleképpen rendelkezni. Nyilvánvalóan egyetértek Évával, hogy vannak olyan országok, amelyek számára valóban gyakorlati szempontból tényleg nehéz megvalósítani ezt, de úgy tűnik, hogy ők tesznek inkább nagyobb erőfeszítéseket. És hogyha dél-kelet felé, dél-nyugat felé nézünk, a Fabekre például, tehát a fő területekre, ahol nagy a, az átmenő forgalom is, akkor tudjuk, hogy az légtérnek a rugalmas felhasználásának a kérdése, vagy a szakszervezetek, a, a felhasználás kérdése mind olyan kérdések, amelyekkel kapcsolatban a kormányok nem kaphatják meg mind a kétféle megoldást. Tehát az EU szárazföldi részét, illetően a, a légtér szuverenitását állandóan figyelembe vették, de hogyha megvizsgáljuk, hogy hogyan lehetne, hogy a kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon, akkor azt is meg kell figyelni, hogy mennyit költenek Európával és biztonsági és más kérdésekre, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy vannak olyan országok, amelyek tulajdonképpen semmit sem tesznek ezekkel kapcsolatban. Kell az előrelépés, szükség van az előrelépésre, és a, végül is nem biztos, hogy saját maguknak jót tesznek ezek az országok, tehát vannak jó szakemberek, és, és ezek magas szakértelmet kívánó országok, nem hiszem, hogy aggódnia kellene nekik ezek elvesztése miatt. Nos, köszönöm szépen, Georg, és tényleg mi is megpróbáljuk megtenni, amit tőlünk telhető Eh, és azt hiszem, hogy eh, egyszerűen nem hagyhatjuk békén őket, hanem állandóan a fülüket rághatjuk. Nos, eh, köszönöm szépen, Marinaszki úr, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Jarzembovszki úr, hogy eljött, és ilyen munkát végzett, hiszen tudom, hogy nagyon sokat foglalkozott ezzel, de a valóság mégiscsak az, hogy december, amely a határideje a faboknak, nem lesz egyetlen funkció, egyetlen működő sem. Ez már is látszik világosan. Legalábbis ez az én véleményem. Nagyon jól tudja, hogy én nekem nem tetszett ez a FAB, hiszen az egységes európai égbaltot e-, ezen struktúra nélkül is meg tudtuk volna oldani, ez inkább pszichológiai lépés a tagállamok számára, hogy hozzászokjanak ehhez a gondolathoz. Nos, mit javasol, hogy mit történjen eh, ki december után? Mert addigra lejár a határidő, és szerintem a bizottságnak valamit kellene tennie. Világos, hogy az alulról építkező megközelítés nem működött. Szerintem az egységes európai égboltot most csak úgy érhetjük el, hogyha a másik megközelítést, tehát a felülről lefelé haladót alkalmaznánk. Lehet, hogy az, hogy nem sikerült a fabokat megszervezni, az segíthet abban, hogy egy másik megközelítést alkalmazzon a bizottság. Nem kell túl sokat tenniük, hogy meglegyen az egységes európai égbolt. Tehát a kérdésem az, hogy ön mit fog javasolni, és mit gondol, hogy mit tesz majd a bizottság? Másik kérdésem, hogyan látja az A6-os kezdeményezést? Tudja, hogy az égbolt 70 százaléka százalékát, azt csak hat légiforgalom irányító ország javasolta, és a Szeszáron keresztül próbálják ezt megoldani. Nos, mit gondol erről? Találkoztam velük, azt mondják, hogy nagyon jó a kaszándékaik, és ezt lehet, hogy saját maguk akarják megoldani, nem pedig a hatóságokon keresztül, de elméletileg meg tudják tenni a teljesítmény rendszeren keresztül, meg tudják ezt tenni. Ugyanis ez a teljesítmény program is egy csomó ilyen feltételt szab. Danelsz úr, köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm szépen Jezemborszki úrnak is. Három rövid kérdésem lenne. Az egyikről már Szaid is említést tett. Mik a tényleges okok, mik az igazi indokok, mi magyarázza a tagállamoknak ezt a magatartását? Politikai okokat keressünk, vagy pedig inkább bürokratikus okokat, hogy az adminisztráció, az igazgatás egyszerűen nem működik hatékonyan? Van-e valamilyen elképzelése arról, hogy mi a légiközlekedési vállalatok véleménye erről az egész helyzetről? Tudnak ők valami nyomást kifejteni, vagy egyáltalán van lehetőségük arra, hogy befolyást gyakoroljanak, vagy lobby tevékenységet fejtsenek ki? Mikor fognak végre lépni a tagállamok? Mit van most ez a határidő, december 5-e? Gondolhatjuk egyáltalán azt, hogy december 4-én hirtelen meg lesz az összes fab, és amennyiben van, vagy lenne politikai akarat, tehát hogyha megvan a politikai akarat, és a késedelem oka csak a bürokrácia lassúsága, akkor mi a helyzet a dél-európai blokk sokkal Nagyon nagy a légiforgalom ebben a térségben. Eh, reális eh, az, hogy lezárul ennek a funkcionális blokknak a létrehozása a határidőig. És még egy eh, dolog, folynak egyeztetések a tagállamok között, megvitatják különböző problémákat. A kérdésem az, hogy az együttműködés kapcsán érvényesítenek e szinergiahatásokat, vagy a már működő fabok jó tapasztalatát, a brit ír blokk tapasztalatát átveszik el. Krámer úr, nagyon örömmel nézek körül, ha otthon lennénk, csak most másút ül Jezenboszki kollega. Egy dolgot tudok csak elmondani, ki a hibás? Hát biztos, hogy nem a koordinátor, hiszen a koordinátor a e, jó e, helyen, helyet töltötte be. Akkor máshol kell keresnünk a hibát. Hogyha a cross acceptance-re gondolok, hogy egy mindenki elfogad mindent, aztán mégsem működik semmi. Gondoljuk csak például a vasúti csomagra, még mindig nincs egységes európai jegyeladási rendszer, pedig a szerződések megvannak. Itt fel kellene most lépni, nem nyolc év után, mint az első vasúti csomag esetében ez történt, hanem sokkal gyorsabban. Vannak lehetőségek, az Európai Bíróság, vannak európai jogszabályok, hogyha a tagállamok a saját maguk által elfogadott jogszabályokat nem tartják be, hát akkor ne csodálkozzanak, hogy az állampolgárok sem sem jogkövetők, hiszen ilyen rossz példával szolgálnak az államok, ez, ez, ez nem működik. Ezért még egyszer öntől kérdezem, milyen támogatásra számít tőlünk, hogyan tudnánk mi segíteni, de a bizottság nyilatkozata kapcsán is szeretném tudni, hogy mit tett már eddig a bizottság, mit tervez a bizottság, és erre a válaszra várunk. Thank you. Mr. Baldwin from the Commission. Köszönjük szépen, Baldwin úr, a eh, bizottság részéről. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Először is szeretném megköszönni Jarzabovszi úrnak ezt a kiváló jelentést, és osztjuk a nézeteit, és, és örülök, hogy együttműködik velünk ebben a fontos feladatban eh, a Kalasz alelnök úr az Egységes Európai égboltot nagyon fontos feladatnak tartja, és érezzük, hogy az Európai Parlament is a nyakunkba liheg, tehát rákényszerít bennünket a lépésre. Tulajdonképpen a határidőt december 4-ét elérni az egy nagyon merev felfelé haladást jelent. Június 24-e előtt a hétből négy jogalkotási eszközt sikerült vinnünk, és aztán a tagállamokkal együtt működünk, és december 4-ére reméljük, hogy sikerül elérni a többit. Ugyanakkor értem a lényegét a megjegyzéseknek, hogy nem akarnak december 4-ig várni, és hivatalosan a bizottság csak ezután a dátum után tudja értékelni ezeket. Értem, hogy azt akarják mondani, hogy nem várhatunk odáig, és Zembowski úrnak a figyelmeztető levelével egyet értek, de nyilvánvalóan Kalasz úrnak kell lépnie, de felhívjuk a figyelmét arra, hogy mit hallunk itt. Azt is világosan hallom, hogy új jogalkotást, jogszabályokat kell létrehozni. Először ugyanakkor arra kell figyelni, hogy amit létrehoztunk, azt kell végrehajtani, de igen, tudom, hogy az egységes európai égboltnak szüksége van másokra is. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen nem tudom, hogy a nyakukba lihegünk-e, de ugyanakkor ott van az a nagy csizma is, amivel fenegetjük a bizottságot. Nos, Georg, akkor a válasz. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy nem felejtem kell mindegyik kérdésre válaszolni. Megpróbálom. amikor a Topexel kapcsolatban azt kérdezik, hogy milyen problémák vannak, nos hát ez a faboktól függ. Eh, különbözőek a problémák. Állami szinten Lichtenberger úrnak eh, célzom ezt, eh, némelyik ez már ez történelmi döntés, mert nem akarják, hogy visszatérjünk a birodalomhoz, tehát azért alakult a történelem. Ugyanakkor a lényeg az, hogy a nemzeti közlekedési minisztereknek a bátorsága nem elegendő. Ez a probléma pedig azért áll fenn, ment, a, mert a, a légi navigációs szolgáltatók bizonyos tagállamokban nagyon erősek, és a kereskedelem is nagyon erős, és ezért ez blokkolja a rendszert. Tehát a miniszternek elegendően merésznek kellene lennie, eh, hogy azt mondják, hogy a fabos kollégákkal működjünk együtt. Bizonyos ASP-k védik a nemzeti területet, a, a bevételeiket, és van egy olyan, amelynek 6000 alkalmazottja van, és, és én tudom, hogy ezek mit csinálnak, de azért ebből három ezer mit csinál, de azért a, szeretném tudni, hogy a másik három ezer is mit csinál. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy belső nyomás van az ASP-k részéről, ANSP-k részéről, tehát a navigációs szolgáltatók részéről, meg akarják tartani a területeket, a, a bevételéjeket. Épp ezért nyomást kell gyakorolni rájuk, és megértetni velük, hogyha együttműködnek az állampolgárokkal, a tagállamokkal, akkor hatékonyabbak lesznek tavaly, a tavalyi évig a szakszervezeteknek azt lehetett mondani, hogy míg a légiközlekedésben a, a foglalkoztatottság csökken, mert lehet, hogy az embereket most el kell bocsánatni, de később visszaveszik majd őket, mert növekszik majd a forgalom. De az unió bizonyos részeiben mégiscsak csökkennek az, a munkahelyek. Ugyanakkor nem történhet meg, hogy a költséghatékonysági gondolatok ne képviseljenek értéket az állampolgárok számára. A furcsa dolog az, hogy amióta az ANSP-knek a költségeit az, a légitársaságok viselik, azóta a tagállamokat ez nem érdekli, mert ez nem a nemzeti köz, költségvetésből fizetendő. Ezt a légitársaságok és az utasok fizetik. Tehát ez egy olyan rendszer, amelyben az intézmények monopóliumot képviselnek, mert saját jövedelmet termelnek. És ez egy demokráciában nem lehetséges. Én politikusként megtanultam, hogyha a kormány nem végzi a munkát, akkor a parlamentnek számon kell kérni ezt tőle. Tehát épp ezért nem érthető számomra, amikor azt mondják a kormányok, hogy, hogy hát valahogy működik, nem akarok itt az ANSP-vel eh, vagy a szakszervezetekkel szembe kerülni, eh, maradjon minden eh, ennyiben, nem érdekel tovább. Tehát az SS rendelet szerint biztonság, hatékonyság, környezetvédelmi hatás, stb. ezekre kell figyelni. Jó, és akkor érvelhetnek úgy, hogy nem akarok bajt a szakszervezetekkel, de hát azért ez egy nem jó érvény, érv példát is hoznék. Tehát ez tulajdonképpen egy ideológiai, gazdasági, állami háborúskodás. A németek ezt szeretnék magáncégeken elintézni, más országok pedig államian cégeken keresztül. És ezek a különböző szervezeti formák hasznosak némelyek számára, amikor azt hozhatják fel kifogásként, hogy ezt nem lehet megoldani. De ez nem helyes. Az ideológiai különbségek meg lehetnek, de azért mégiscsak össze lehet ülni, és meg kell vizsgálni, hogy mint léginavigációs szolgáltatók milyen feladatok van, és megosztjuk a forrásokat. Például az egyik az képezheti az légirányítókat. A másik egy más feladatot végzett, a harmadik az a közbeszerzés. Tehát hatékonyabbá lehet tenni a munkát, hogyha több légi navigációs szolgáltatót összehoznak és hatékonyabban működnek. De ez a tagállamok tól azt igényli, hogy egy, egy lépést előre tegyenek, és erre kell a minisztereket ösztönözni, hiszen csak a miniszterek adhatják ki ezt a parancsot. Nem tudom elfogadni azt, amikor a miniszterek azt mondják, hogy nem tudok semmit sem tenni. Ugyanis az ANSP-k azok a minisztérium részére, kivéve a NACOT illetően, amely a brit is, a brit, a többi az mind a nemzeti kormányzatnak a, a részei, vagy pedig száz százalékok állami tulajdonok. Tehát akkor nem mondhatja azt a miniszter, hogy nem tudok semmit sem tenni. Itt erre politikai szándékra van szükség, és ha ezt nem tudják, akkor a bizottságnak bizony, kötelez, bizony kötelezettség, kötelezettség szegési eljárást kell a velük szemben. Na, tehát a tagállamoknak kell lépni. Szeretnék néhány gyors választ adni, mert az idő telik. A teljesítmény rendszereket, illetve nehéz a tagállamokra nyomást gyakorolni, mert a bizottság csak kétszer kérheti őket, hogy felülvizsgálják, de ha nem teszik meg, akkor nincs több esélyük. Ugyanakkor mégiscsak van egy indirekt lehetőségük a FAB rendeletnek megfelelően, ugyanis a forrásokat optimálisan kell felhasználniuk, és ezért fel kell tenni nekik a kérdést, hogy az önök rendszerének mi az optimális haszna. Tehát így tudunk közvetett módon hozzájuk fordulni. Na most akkor a bizottságnak az alternatív intézkedéseit illetően szerintem jó, hogy a bizottság ezzel foglalkozik. Ugyanakkor óvatosan szeretnék itt nyilatkozni. Ha a bizottság egy SZSZ e jogalkotási csomagot akarna létrehozni, akkor az három-négy évet tartana, két évet a együttdöntésre, akkor még egy év az átültetésre, hát ez négy-öt év, és erre nincs idő. Ugyanis administratív, ugyanakkor administratív bizottsági döntésekkel kapcsolatban Hát én sajnos egy alkotmányos jog, alkotmányjogász vagyok, és ez azért eléggé nehéz. A német alkotmány, amely eh, kiváló, kivéve egy cikket illetően, amely szerint az, az német eh, lég tér irányítást azt egy német tisztviselőnek kell végeznie, vagy pedig európai intézkedéseken keresztül kell megtörténnie. Ugyanakkor az európai intézkedések, tehát a német szabályoknak a megváltoztatása az nem a bizottság feladata. Aztán a francia kormányhoz nem, nem menhet, mondhatjuk azt, hogy az légi forgalom irányítása kapcsolatban önök ezt magán cégen keresztül csinálják. Gondolják, hogy ezt a francia kormány szívesen fogadná? hiszen ők ezt nemzeti hatáskörbe tudják. Tehát épp ezért a bizottságnak nagyon jól kellene előkészítenie ezt a nagy kalapácsot, ugyanakkor óvatosan kell használnia, tudni, hogy mikor kell használni. Szerintem az Európai Bíróság elé kell citálni őket, mivel az Európai Bíróságnak a kezében van most, azt a, most az a fegyver, hogy ö, ö, pénzbüntetésre ítélje őket, amit naponta kell fizetni. És a német miniszter ezt bizony tudja, hogy mi, mi következhet. Ugyanakkor nem akarunk konfrontálódni, jó kapcsolatokat szeretnénk, és épp ezért én sosem fenyegettem a tagállamokat, megpróbálom ösztönözni őket, eh, bátorítani őket, és ezért szerintem a Kallas alelnök úrnak emlékeztető leveleket kellene küldeni. Ezeket nem szegési leveleknek nevezném, hanem csak emlékeztető leveleknek. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy jó példát mutassunk, és pedig a jó példákat, a sikereket, tehát hogy ne ugyanazt a, ne azt a módszert használják, amelyet a nem sikeres fabolamok használtak. Tehát ez, az, ez az, a bevált gyakorlat nagyon fontos. Nos, látom, hogy az elnök az órájára néz. Itál, Olaszországgal kapcsolatban nem tudom a választ, a FAB-CE, tehát a közép-kelet-európai országokkal kapcsolatban. Én jövő hónapban Magyarországra megyek, és épp ezért most még nem akarnék semmit sem mondani. Azt hiszem, hogy a a Blumed Fab lesz a legproblémásabb, ennek több oka is van. Azt hiszem, hogy lesz Fab valóban ténylegesen, tehát nem mondják azt, hogy nem lesznek, hiszen működik a brit ír, és a, a dán is már nagyon jól működik. A, a Duna Fab is működhet decemberre, tehát akkor három lesz már, amely már jól halad, és azt hiszem, hogy a Fabek is jobbá válhat, a Fab CE területén még nem működnek a dolgok, és meg kell vizsgálnom, hogy miért. A másik négy fab is lehetséges. A balti, Lengyelország és Litvánia között kell, hogy működjön. Van egy nagy ország, meg egy kis állam. Hát nem tudom, hogy miért nem tudnak aláírni egy állami megállapodást. Ugyanakkor remélem, hogy a délnyugati is működni fog. Tehát úgy látom, hogy pozitívan alakulnak a dolgok, a bizottság hajlandó lépni, és azt hiszem, hogy fontos az A6-os csoporttal kapcsolatban, ugyanakkor nem vagyok biztos a Cézárral kapcsolatban sem, mert ezek hosszú vagy középtávú célok, nem tudom, hogy milyen gyorsan fognak lépni, tehát a parlamentnek a bizottságot kellene támogatni, és bátorítani a bizottságot és a tagállamokat, és tegyenek a kedvemre, és a nyilvánossághoz beszéljenek, a légitársaságokkal, és a közvéleményt is tegyék érdekelté ebben a témában, és a tagállamokat kell megszorítani egy kicsit, a bizottságot, a légitársaságokat, mert ezeket nem csak jogi érvelés miatt tudjuk, csináljuk, hanem az állampolgárok érdekében. Épp ezért fontos a tudatosság. És eh, hogyha nem eh, válaszoltam meg minden kérdést, kérem küldjenek egy e-mailt. Köszönöm. Well, thank you very much. Köszönöm szépen, Georg. Mindig örömmel várjuk jelentéseidet, és a képviselők is elmondták, bizonyal aktívan követed az eseményeket szeptemberig, és ha bárhogy is, bármiben is tudunk segíteni ebben a munkában, akkor nagyon szívesen tesszük majd ezt, és a bizottság is, ahogy beszámoltak erről. Várjuk, hogy visszagyere majd, mire már néhány fab már bizonyal működik is. Köszönjük még egyszer! Okay, just got to rearrange the table now. Az ülésrendet át kell alakítsuk. Okay, colleagues, if we can... Kedves kollégák, nézzük a következő napi rendi pontot. Itt az IMCO és a Trump bizottságok közös összevont ülése, tehát a belső piaci bizottsága, ez pedig az e-segélyhívó szolgáltatásról kapcsolatban. Kérem szépen az EPP viselkedjen! Nagy örömmel üdvözlöm az IMCO bizottság elnökét, a Malcolm Harbert, aki ma velünk együtt fog itt ünnepelni. Külön napi rendje van ennek az összevont ülésnek, tehát a, először az elnök bejelentései lesznek, aztán a saját kezdeményezésű jelentés tervezettel foglalkozunk, és aztán lesz az egyéb. Tehát e, épp ezért jóváhagyást kell kérnem a napi rendet illetően. És aztán utána Malcolm és én mondunk néhány dolgot. De bevezetésként szeretném azt mondani, hogy ez az elsegélyhez hívó rendszer, ez e, mind jogalkotási, mind nem jogalkotási e, vonzatokkal rendelkezik, és e, ezért úgy gondoltuk, hogy az 51-es szabály szerint összevont ülést hívunk össze, ez az eljárás rend szerint tehát ezt a saját kezdeményezési jelentéssel kapcsolatban ezt a szabályt alkalmazzuk. Malcolm és én egyetültettünk ebben, hogy ezt alkalmazzuk. A jelentéstevők egyetlen jelentéstervezetet hoztak létre, ezt fogjuk ma vizsgálni, és a két bizottság erről szavazott az elnököknek a társelnöksége alatt. Az eljárás során a szakbizottságok csak összevont ülésen foglalkozhatnak ezekkel a kérdésekkel, és e, hogy ezt megkönnyítsük, egyetértettünk, hogy a TRAN bizottság lesz jelenleg, aztán az IMCO bizottság e, váltakozva fogja elnökölni ezeket az üléseket hogyha a más elnökök is, tehát más szakbizottsági elnökök is eh, közbe akarnak szólni, akkor eh, megtehetik, de nem fogjuk nekik elmondani, hogy ülést tartunk. Nos, ennyit az eljárás szempontjából, eh, azért, hogy világos legyen mindenki számára, hogy hogyan is jutottunk el idáig. Nos, akkor Malcolmnak átadom a szót, és parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy hiszem, jó példa ez arról, hogyan lehet konstruktívan együttműködni a két szakbizottságnak, mert mindketten más és más szempontból beláttuk, hogy szükség van erre a jelentésre. Abszolút így kell rövidjük a dolgokat, hogy most tesszük, különösen azért, mert szakpolitika ként kezdtünk foglalkozni ezzel a kérdéssel. Most azonban a bizottság jogalkotási lépéseket is tervez majd a közlekedési szakbizottságban dolgozó kollégák számára mondom, hogy a mi hátterünk az én saját jelentésemből ered, az egyetemleges, egyetemleges szolgáltatások katonikus kommunikáció terén címmel írtam ezt, illetve ennek a egymás kötő reformja, amely konkrétan megragadott olyan témákat, ahol is a 112-es sürgősségi számok egyetemleges használatát irányozza el. Krisztián Buzoi, akit üdvözlök a saját bizottság, bizottságunkból, egy saját kezdeményezési jelentést írt a 112 szem elérhetéségéről vagy annak hiányáról. Kiváló példa ez arra, hogy a közszolgáltatást hogyan lehet elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül nyújtani, ezt a, közlek, ez a közlekedési bizottság érdeklődésére is számot tartott. Arra is emlékszem, hogy 2002-3-ban, amikor Lékenen eh, eh, biztos elnökölte a témát, egy saját kezdeményezésű jelentéssel. A, az e-safety, az autógyártók által létrehozott fórum keretében foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Dieter Káp is tagja volt ennek akkor, ez volt az, a kezdete ennek az egész témának. Régi múltra tekint ez vissza, ami sokakat meglephet, ám az e ötlete egyáltalán nem új dolog, és túl régóta húzódik már ennek az előlépés. Különösen, ha látjuk, mennyire fontos hasznot hozhat ez, életeket menthet meg súlyos balesetek esetén. Ezért örülünk annak, hogy együttműködhetünk és támogathatjuk ezt a folyamatot a magunk eszközeivel. Köszönöm, hogy együttműködött velem, működtek velünk, és reméljük, hogy itt együtt tudunk előrelépni majd. Köszönöm, Malcolm! Szándékom az, hogy a két jelentéstevővel kezdjük, 5 percet kapnak majd, és aztán a, és a lovagiasság alapján az IMCO előadóját adjuk meg és aztán Dieter Kapp a még bizottságunkból kapja meg a szót. És aztán a árnyékelődők következnek, és aztán a képviselők kapnak szót, ha jelentkeznek. Ez lesz a dolog szerkezete. Ha ezt elfogadják, így csináljuk. Először is tehát az IMKO nevében Olga Szenalova asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Kedves kollégák, eh, ahogyan már hallottuk, eh, az IMKO szakbizottság eh, jelentéstevőjeként vagyok jelen. Idén az év elején már volt egy meghallgatásunk erről a témakörről, a lehetséges eljárásokról. Én örülök, hogy ma itt együtt lehetünk, és együtt foglalkozhatunk ezzel a nagyon fontos témakörrel. Talán röviden kitérnék az önök előtt lévő, a Dieter Kohal együtt készített jelentés tervezett néhány fontos pontjára. Egyet értünk a jelentésünk kulcsfontosságú elemeivel kapcsolatban. Az e-call egy állami ingyenes közszolgáltatásként működő segélyhívó rendszerként kell, hogy működjön. Eleget kell, hogy tegyen európai normáknak, szabványoknak. Interoperabilis kell, hogy legyen egész Európában ez a rendszer, ez a szolgáltatás, hogy minden országban működjön, hiszen így tudja minden autóban ülő ember, autót vezető ember használni ezt a szolgáltatást. Ahhoz, hogy ez jól működjön, mindenképpen ingyenes kell, hogy legyen, és mindenki számára hozzáférhető. A legfontosabb, a legnagyobb felelősség a tagállamokat terheli. Nekik kell létrehozni azokat a hívóközpontokat, amelyek fogadni tudják az e-hívásokat, és ezt úgy kell kialakítani, hogy ez a legjobban illeszkedjen a saját struktúrájukba. Jelenleg is működnek már magánrendszerek, kereskedelmi rendszerek, nem minden országban, csak néhányban, és csak bizonyos autómárkákhoz kötődnek. A piacot tehát csak részben fedik le ezek a magánrendszerek. Viszont nekünk olyan szolgáltatásra van szükség, ami minden körülmények között mindenhol működik, olyan, mint a 112-es számú segélyhívó szám, de a kereskedelmi magánjellegű szolgáltatásokkal párhuzamosan is működhet ez az ingyenes közszolgáltató rendszer, az e-call, a használóknak garantálni kell tudni azt, hogy tudják kezelni ezt a rendszert, hogy ez a rendszer működik az állami ingyenes rendszer, és emellett fennmaradhatnak magánkereskedelmi rendszerek is. Ez jó lenne az egész ágazat számára is, hiszen az e ágazatot, az innováció, az újítások felé mozdítaná el egy ilyen rendszernek a megjelenése. 2015-ig az e-call egész re, rendszerét be kell építeni az újonnan forgalomba hozott valamennyi gépkocsiba. Nem először foglalkozunk itt az Európai Parlamentben ezzel a témával. 2002-ben is szó volt már erről, azután 2010-ben a szakbizottságunk megállapította azt, hogy több javaslat is született már, és az önkéntesség elve alapján kívánunk tovább lépni. Ezt követően arra kérték az Európai Parlamentet, hogy működjön együtt szorosan az Európai Bizottsággal, és közösen gondoskodjanak arról, hogy az e-call rendszer megvalósuljon, és betölthesse rendkívül fontos feladatát, mégpedig azt, hogy emberéleteket tudjunk ezzel megmenteni. Szeptemberben eh, kiadta az Európai Bizottság az ajánlását, de sajnos ezt eh, nem követte a várt eh, előrelépés. Találkoztam többször is az Európai Bizottság képviselőivel, és feltettem a kérdést, hogy miért nem született még hivatalos közlemény az műszerfalva beépítendő és eszközről, amit a típus engedélyezéssel együtt kellene az új autók esetében minden autóba beépíteni. Mi akadályozza, hogy ez megtörténjen, és mi az oka annak, hogy a tagállamok a korábbi ígéreteiket nem tartják be? Több módosító indítványt is benyújtottunk. Próbáltunk egy határidőt meghatározni, májust. Május lesz a szöveg lefordításának a határideje, és június 19-én szeretnénk szavazni erről a javaslatról. Köszönöm szépen a figyelmüket, és örömmel várom az észrevételeket, a hozzászólásokat és az esetleges módosító indítványokat. Köszönöm, Szánalova asszony, Kopp úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az e-call egy never ending story, egy véget nem érő történet. Tíz éve beszéltem erről először a plenáris ülésen, talán még te is emlékszel erre. Szenelov asszonynak szeretném megköszönni az itt majd nagyon világos ismertetőt, és köszönöm a konstruktív együttműködést is. Örömmel várom az árnyék előadók hozzászólását, ők is már nagyon régóta foglalkoznak ezzel a témával. Egy hatalmas területen közös nézet közöttünk alakult ki. Számomra a közös cél volt a legfontosabb, azaz legyen egy olyan működő ICOR rendszer, ami eh, emberi életeket ment eh, és enyhíti a balesetek eh, következményeit. Egy olyan elektronikus segélyhívó rendszer, amit mindenki használhat, ami az Európai Unióban mindenütt működik, de világos, hogy az államok, a tagállamok rendelkeznek hatáskörrel, az e-call rendszerrel kapcsolatban, és nagyon fontos a magas szintű eh, adatvédelem, valamint az, hogy az orvosi eh, szolgálatok használhatják ezt. Nem akarunk eh, új üzleti modelleket kidolgozni az autógyárak számára, vagy más vállalatok számára. Nincs ilyen tervünk ezzel a jelentéssel. Ma ezért beszélek a 112-es számra alapozott e rendszerről, ami egy állami feladat, ingyenes kell, hogy legyen mindenki számára, közszolgáltatásként kellene, hogy működjön ha önkéntes alapon járnánk el, azaz a tulajdonosok döntése alapján, hát még a gyártók plusz kiegészítő ajánlatait is be lehet majd építeni ebbe a rendszerbe. Szerintünk a 112-es alapú iCol kompatibilis lehet ilyen plusz kiegészítő más szolgáltatásokkal is, ez problémamentesen megoldható. Még néhány technikai javaslatot szeretnék ismertetni. Ezek nem teljes megoldást kínálnak, csak kicsit jobban elmagyarázzák, hogy működne ez a rendszer. Ezzel szeretnénk az európai gazdaságot, a kutatást, az innovációt további előre lépés felé serkenteni. Néhány kérdésem is lenne a bizottsághoz. Az ICOL alapján a típusengedélyezésre vonatkozó jogszabályról már régóta szó volt, aztán az egészet leállították. Kérdezem azt, hogy miért? kiállította le a DG Move vagy a DG Enterprise? azután a következő kérdésem, van-e új ütemterv egy ilyen rendelet számára? Ugyanis az intelligens közlekedési rendszerek irányelv már elkészült, csak még dolgozni kell rajta tovább. Következő dolog. Egy ilyen jogalkotási szöveg miért nem készült el? miért, miért csak az autógyártók, és miért nem a mobil telefoncégek számára. Úgy tűnik, hogy ha őket nem vonjuk be a munkába, akkor a tagállamok nem fogják tudni megtenni a szükséges intézkedéseket. Harmadsorban Cruz biztos asszony már tavaly szeptemberben bemutatta az IKOlt, lelkes volt, és támogatást ígért az e-call közszolgáltatásként történő működéséhez. Aztán jött Tajani biztos, aki a moratóriumával, ami azt jelentette, hogy egyszerűen meg leállítjuk az összes az európai autógyártóknak szóló rendeletalkotást. Teljesen megrökönyödtem. Kértem az Európai Bizottságtól egy magyarázatot arra, hogy egy ilyen technológia, mint az e-call, ami emberéleteket ment, és ami javítja a közúti biztonságot, hogy ez, ez ne legyen ennek a moratóriumnak a része. Ezt kértem. És hogy az Európai bizottság nem elég, ne legyen elégedett a magán segélyhívó rendszerekkel, hanem szükség legyen, és jogszabályilag kötelezően írja elő egy közszolgáltatás ingyenes elektronikus segélyhívó rendszer kötelezővé tételét. Egy nyilvánvaló, hogy állami üzemeltetésű kell, hogy legyen ez a rendszer, vagy esetleg el tudnám képzelni az állami ellenőrzés alatti működést, ehhez az önök véleményét is várom. A egy korábbi jelentésben, itt az Európai Parlamentben is azt követeltük, hogy az Európai Bizottság gondolkozzon el arról, hogy a motorok, azaz két kerekű járművek számára is lehet, hogyan lehetne ilyen rendszert bevezetni. A személyes adatok védelme, szívügyünk ezzel a megoldással az autógyárak számára is lehetővé tennénk azt, hogy javítsák a piacon a versenyképességüket. Köszönöm. Köszönöm. Az árnyék előadók jönnek, két percet adnék nekik. Honstein asszony nem látom, úgyhogy ugorjunk Gurmai asszonyra. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy két egymás mellett ülve két csodás elnök, Martin Harbour nagyon segítette munkámat, amikor az első intelligens autó jelentést készítettem, amely ide kapcsolódik. Szerintem is kiváló gondolat az, hogy a két szakbizottság együttműködjön. És amikor egy férfi meg a nő együtt jelentéstevők egymás mellett, az még jobban előreviszi a dolgot. Nagyon örültem annak, hogy szakértőkkel tudtunk vitát, eszmecserét tartani, mert az ilyen eszmecsere nagyon fontos minden lépésért, és köszönöm mindkét kollégám elmondta ezt, mennyire hálásak vagyunk. Nem az a kérdés. Tehát, hogyha nem lehet kérdés, ha életeket tudunk megmenteni, akkor meg kell tegyünk mindent. 2008-ban elfogadták az intelligens autó jelentésemet, akkor 40 ezer ember halt meg az utakon, és 4000 életet menthettünk volna meg, hogyha működött volna ez a rendszer az autókban, és 2500 ember élete volna évenként megmenthető e rendszerrel. Úgyhogy nem lehet kérdés, hogy, hogy hangsúlyozzuk -e ezt. A válságok jönnek, mennek, a, az ember élet azonban mindig értékes kell legyen. Aztán azt is alá kell húznunk, hogy a közúti biztonsági akciót, program, akit Kohúr, Kohúr is támogatott annak idején, nagy sikerrel járt, és ez is a közötti biztonságot javította ez a cselekvési program. Erősen hiszek abban, hogy koncentrálnunk kell egy Európai Uniós interoperabilis e rendszerre, hogy ezt az irányelv is megköveteli. Fogyasztóvédelmi, fogyasztójogi kérdés ez, minden állampolgár, Európai Uniós állampolgárnak hozzá kell férnie ehhez a rendszerhez, teljes földrajzi lefedettség révén. Ezért üdvözlöm a két szakbizottság vegyes ülését. Minden autógyártó be kell lássa, és erre vonatkozóan szabályoznunk is kell, hogy minden gépjármű fel kell szerelni azról műszaki kapacitásra, hogy egyrészt tudja venni az elektronikus rendszer jeleit, és be kell szerelni ezeket a, gépkocsikban, és ez alapár verzióban is be kell foglalni, tehát nem lehet, nem opcióként kell kínálni. Egyszerű, mindenki számára elérhető, európai állampolgárok számára elérhető rendszerre van szükség. Egyetértek a jogszabályi megközelítéssel a bizottság alkalmazásában. Ideje a, az alkalmazásnak. Az önkéntes alkalmazás szakpolitikája volt kétszer három óta a bizottság módszertana, ennek sok eredménye nem volt. Úgy Nagy-Britannia és Franciaország kell, hogy aláírja valamiképpen a memorandumot. Nyilván nem ez a legnagyobb téma most Sárközi számára, de meglátjuk, mi lesz a választások után. Ha megnézzük, milyen hátterei vannak mindennek. Van egy jogalkodási cselekvés, amely három intézkedést tartalmaz, ott a bizottság ajánlása, amely tavaly szeptemberben került elfogadásra, amely a tagállamokat felhívja, hogy a mobil szolgáltatók frissítsék infrastruktúrájukat úgy, hogy ezek a szolgáltások nyújtatóak legyenek, és azt is tudjuk, hogy a delegált jogszabály elfogadása került a vonatkozó jogszabály. Tehát megvan a jogszabályi háttér hogy a típusengedélyek kiadásához is hozzákapcsoljuk ezt a követelményt. Megvan tehát minden keret arra, hogy javítsunk a teljesítményen. Ha két erős szakbizottság vált vállalat neki áll, akkor nem nincs lehetetlen előtte. Mrs. Pab. Nagyon szó, köszönöm. Az imkor részéről Fadanova asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni az elnököknek, szakbizottsági elnököknek, hogy megszervezték ezt a, az összevont ülést, tehát hogy a két bizottság együtt tud működni, és szerintem ezt a fajta partneri kapcsolatot folytatni kell. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőknek is a munkájukért, hogy egy átfogó jelentés foglalkozik az e-segélyhívó kérdéseivel. Ugyanakkor van két szempont, amelyet nem vettek be a jelentés tervezetre, és ezeket hangsúlyozni kellene. Először is egy olyan rendszerről van szó, amely többé-kevesbé A kommunikációs eszközök és a szoftver fejlődéséhez hasonlítva körülbelül tíz éve elő volt, nem csak a költséghatékonyság, hanem a hatékonyság szempontjából is. A másik megjegyzésem, egy kicsit aggaszt az adatoknak a minősége, hiszen ezekre alapozzák az érveket, az, a, amelyek a felhasználás mellett szólnak. Uh, tulajdonképpen nem láttam logikus magyarázatát annak, hogy hány közlekedési baleset történt, infrastrukturális vagy mobiltelefon lefedettség hiánya miatt, tehát hogy ezeket a baleseteket meg lehetett volna akadályozni, meg lehetett volna előzni, hiszen nem tudtak az szolgálatoknak telefonálni. Megelőzhetőek voltak ezek a balesetek, de a hívásnak a késlekedése okozhatta azt, hogy komoly balesetek voltak. Tehát ilyenfajta adatokat nem láttak. Szükséges, hogy az infrastruktúra meglegyen a tagállamokban, és az e-segélyhívásokat illetően ez nem létezik. A 112-es szám hívását illetően a tagállamokban vannak, van elegendő adat arra, hogy például az orvosi hívások közül négy közül csak egy működik. Aztán egy másik rendszerrel is, hogyha összekapcsoljuk ezeket, akkor az még több problémát okoz. A technológiai semlegesség is nagyon fontos kérdés, és a rendszer költséghatékonysága és hatékonysága. Szerintem a vállalatok számára fennáll a lehetősége annak, hogy egy modern rendszert alakítsanak ki azért, hogy versenyképesek legyenek, és alkalmat kellene az iparnak is teremteni, hogy a legjobb eszközöket és technológiát használják fel. Én támogatom az összeurópai e, segélyhívó rendszernek a bevezetését, de nem hiszem, hogy minden problémával foglalkoztak elsősorban a e, struktúrát illetően, mielőtt még minden járműben kötelezővé tennék ezt. Elnök, köszönöm szépen. Benjen úr a Tran bizottság nevében. Igen, néhány kérdés hasonló eh, azokhoz, amelyeket a eh, kollégám említett, ha bár függetlenül tölte. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőknek ezt a jó eh, jelentést, amely az adatvédelemmel foglalkozik, és mind az állami, mind a magán szolgáltatásokkal. Ugyanakkor lesznek még megjegyzéseim. Azt hiszem a fő kérdés az, hogy véleménykülönbség van a költséghatékonyság elemzés és arány tekintetében. Tehát, hogy megfelelő módon küldjük el az erre szánt pénzt, vagy pedig lehet a közlekedési biztonságot ugyanolyan költségek mellett jobban biztosítani. Tehát szeretnék egy megbízható költséghatékonyság tanulmányt látni, mielőtt mi letesszük a voksunkat a program mellett. Volt vita arról is, hogy a nomád rendszereket megengedjék-e. Én úgy láttam, hogyha ezt a rendszert bevezetjük, és nem engedjük a nomád készülékeket, tehát a távolról működtethető közszülekeket, akkor 8-10 évbe is telhet, mielőtt be, valóban beszerelik ezeket a járművekbe. És ez azt jelenti egymagában már, hogy a költség hatékonyság, haszon, költséghaszon tanulmány az elemzés és arány azt mutatja, hogy ez nem lesz hasznos. És tulajdonképpen az utólagos beszerelés az felesleges lesz. Tehát a gépjárműgyártók az a megvalósítás szintjén hátul fognak kullogni. Szerintem a bizottságnak technológiai szempontból semlegesnek kell lennie, mert hogyha valóban elindítjuk ezt a programot, akkor rugalmasnak kell lenni, azért, hogy bármilyen fajta technológiai javítást beszerelhessünk az egész mentési eh, láncnak meg kell lennie, mielőtt ezt a rendszert elindítják, és nem tudom, hogy 2015 az megfelelő időpont lenne ebből a szempontból. Még egy kérdés van. A nem megfelelő eh, eh, válaszok, ez megint csak kapcsolatos a költség-haszon arányjal Szerintem meg kellene nyugtatni engem, és ehhez még további munkára van szükség, hogy a nem megfelelő reagálás válasz száma nem azt szükségelteti-e, hogy az elsősegélyi szolgálatokat annyira meg kellene erősíteni, hogy sokkal költségebb lesz a szolgálatok megvalósítása, mint amit mi tervezünk. Tehát hányszor hívják ki kis balesetekhez e, az szolgálatokat ebben az esetben, mint e, most hívják. És e, mi történik, amikor tényleg valós sürgősségi esethez kell kihívni őket, akkor nem ott lesznek a, a mentők. Tehát ez a hang ellen megfelelően kell, hogy működjön, és és a nem megfelelő reagálást el kell kerülnie. Ezek voltak a megjegyzéseim. Elnök, köszönöm szépen. Taylor úr, a Zöldek nevében a Trump bizottságban. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy az e-segélyhívó rendszer pozitívan járulhat hozzá a közlekedés biztonságához. Persze vannak más intézkedések, és ezekkel együtt, amelyek az alkoholfogyasztás és a gyorshajtást korlátozzák, hiszen ezek az igazi veszélyek az utasok számára, mind a gyalogos, mind az utazó lakosság számára. Ezek után négy megjegyzésem lenne. Az egyik egy technikai megjegyzés a készenléti segélyszolgálatoknak szükséges, hogy a megfelelő információt kapják a megfelelő sorrendben, és és szóban is kapcsolatot kell teremteni a jármű vezetőjéhez, vagy, vagy utasához. Ez nagyon fontos. Nem hiszem, hogy az ez túlmutatna azon, hogy az emberek képesek ezt a rendszert kialakítani. Azt hiszem, hogy az állami a nyilvános közbiztonsági válaszpont szerepe nagyon fontos. Az adatvédelmi ágazatot vagy részt is meg kell oldani, tehát nagyobb védelmet kell biztosítani. Végül pedig annak a kérdése, eh, hogy a költségek mekkorák eh, továbbra is fennáll. Ki fogja ezeket az infrastruktúrális költségeket fedezni? Ezt eh, át kell gondolni, és nincs értelme, hogy így ilyen csodálatos rendszert vázolunk föl, és nem magyarázom meg, hogyan fogják finanszírozni. Nyilván a gépjármű gyártók, gyártók az általuk gyártott, gyártott járműveknek, a különböző alkatrészeinek a költségeit fel kell számolni. Hiszen, hogyha egy gépjárműben nincsen biztonsági öv, akkor azt nehéz lenyelni, épp ilyen nehéz lenne lenyelni az, hogyha nincsen ilyen segélyhívó benne. Tehát fontos, hogy legyenek intelligens autók, de még fontosabb ennél, hogy intelligens sofőrök legyenek. És minél hamarabb elérjük ezt, annál jobb. Uh, Rosbach asszony az ECR képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Ez a következő lépés lenne egy automatikus sofőr talán, ez lesz majd a következő lépés. Ugye ezen nevettünk az előbb, de azt hiszem tényleg nagyon jó, hogy megszületett a két szakbizottságnak ez a közös jelentése. Nagyon örülök annak, hogy ilyen fontos témában ilyen kiváló együttműködés alakult ki, és ezt köszönöm. Néhány vállalat már most is beépít ilyen rendszert az autóba, a Peugeot, a Volkswagen például. Nem kell ennek nagyon költségesnek lenni, és nem csak az ilyen nagy limuzinokba építenek be ilyen rendszert, han, hanem a, például a Peugeot és a VW, Pass, a Volkswagen Passat is rendelkezik már ilyen rendszerrel. Még persze elég nagy utat kell megtennünk, hogyha egy közös rendszert szeretnénk egész Európában. Jobban kell hálózatba kapcsolódnia ezeknek az eszközöknek, hogyha azt akarjuk, hogy mindenütt működjenek. És nem tudom, hogy kötelezővé kellene tennünk, mert akkor elérkezünk ahhoz a ponthoz, hogy fel kell tenni a kérdést, mi van a személyes szabadsággal, az adatvédelemmel, és így tovább. Tehát nagyon tüzetesen meg kell vizsgálni ezeket a szempontokat. Ugye Big Brother is watching us, ugye nagy testvér mindig figyel minket, vagy azért néha elbújhatunk a nagy testvér elől ezeket a kérdéseket szerintem még részleteiben is meg kell vizsgálnunk. És ki lesz ezért az egészet a felelős? A rendőrség, vagy a kórházak? Vagy ki, ki, honnan érkezik a válasz? Amikor beérkezik egy segélyhívás, akkor ki reagál erre a rendőrség, vagy a kórházak? Ezek még nyitott kérdések, amelyeket a közeljövőben meg kell vizsgálnunk. Nem akarom megismételni azokat a jó megjegyzéseket, amiket a kollégák elmondtak, ezért itt be is fejezem. Köszönöm. Köszönöm. Harbour elnök úr. Köszönöm szépen, társ elnököm, de én most a frakció márnyék jelentéstevőjeként szólok hozzá ez a kérdéshez. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Szanova asszonynak és Dieter Kochnak, akik kiválóan együttműködtek ennek a jelentésnek a kapcsán. Egy fontos, jó, nagy előrelépés lesz és néhány kérdést újra fel kell vetnünk, hiszen már elég régóta foglalkozunk ezzel a témával, én is régóta dolgozom ezen. Egy dolgot szeretnék előre bocsátani a kedves kollégáknak. A egyetemes szolgáltatás és a távközlési jogok kérdését. Ezt valahogy be kell építeni a jelentésbe. Szeretnék emlékeztetni valamire, és idéznék az értemes szolgáltatás irányelvből, ez az a felülvizsgálat, amit jóvá hagyott az én szakbizottságom 2009-ben. Tehát idézem, kicsit paraf, kicsit átalakítva. A tagállamok kötelesek biztosítani azt, hogy eh, mobiltelefon szolgáltatók eh, a Eh, hívó eh, tartózkodási helyéről adott információt eh, ingyenesen adják át azoknak a hatóságoknak, akik a segélyhívók rendszert működtetik és egy, egy, a 112-es egységes európai segélyhívó szám alapján kell ezt működtetni. A tagállamok pedig a saját segélyhívó számukat is alkalmazhatják a hívó tartózkodási helyére vonatkozó információt pedig garantáltan precíz és fontos kell, hogy legyen. Külön kell választani ezt a rendelkezést olyan más rendelkezésektől, tehát hogy valaki a mobiltelefonon hív, és ez az információ tovább kerül a segélyhívó fogadó központban, akkor ugye arról van szó, hogy meg lokalizálni kell a mobil, mobiltelefonhívás helyszínét. Ez a javaslat 2001-ben született meg tulajdonképpen, de azóta is nagyon kevés előre lépés történt. És Panavasszony említette a technológia kérdését. Itt többféle technológiát eh, kombinálunk, eh, a eh, lokalizálást, illetve a a műszerrel történő beépítésre alkalmazott technológiát. Az ilyen hívások kezelésének a kérdése kapcsán Ugye az e-call rendszer tulajdonképpen ugyanazt a rendszert használja, mint a 112-es segélyhívó szám rendszere. Anna Rosbach feltette egy kérdést a személyes szabadság, adatvédelem, stb. kérdés körében hogyha valaki nem akarja használni ezt a rendszert, ugye akkor jót kell adnunk az embernek arra, hogy kiszereljék az autójukból. De Ugyanígy, és ez a második megjegyzésem, az autók adat szettjeire vonatkozóan. Panavasszonynak nagyon hálás vagyok, mert felvetette azt, hogy a biztonsági ellenőrzést végzők munkájáról volt egy nagyon érdekes előadás, ennek talán a szlájdjai is megvannak, és adott időben ezt célszerű lenne megint megnézni. Az autók esetében két fontos cél, két fontos dolog van. A helyszín, tehát hogy a GPS rendszer működési spektrumában tartózkodik ez az autó, amit lokalizálni akarunk. Másodszorban az elektronikus rendszerek, például a légzsákot működtető rendszer, milyen szerepet kap a hívás továbbításakor ezt az információt, ami jön az autóból, ugye fel kell használni arra, hogy meghatározzák a központban, hogy hol történt a baleset autópályán, vagy más, tehát rengeteg adatra van szükség, és ennek az adatnak az alapján tudja a központ eldönteni, hogy mennyire súlyos a baleset, és kiket kell a helyszínre küldeni. Nagy segítség ez persze a mentők számára, de hát mindig a költségekről és a gazdaságos működésről is beszélnünk kell. Panova asszony, aki leginkább kötődik a orvosi szakmához, pontosan tudja, hogy 10 perccel korábban érkező mentőautó már életet menthet, Különösen, hogyha egy olyan balesetre van szó, hogy egyedül volt a sofőr, eszméleten állapotban van, nem tud reagálni, akkor nagyon sokat segíthet egy ilyen e rendszer. Sok mindent el kell tehát még figyelembe vennünk. Szerintem most elérkezett az idő, hogy tovább lépjünk, és remélem, hogy a bizottság ezt majd be tudja építeni az egyetemes szolgáltatások irányelvvel kapcsolatos munkákba. Köszönöm, Malcolm, meghallgattuk az árnyék előadókat, az előadókat. Két percben talán reagálást meghallgatni, ez hasznos lenne úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok az jelentéstevőknek ennek ehhez a munkához. Néhány megjegyzésem van. Az első, nagyon jó elv az elsegély, de hát, hogy kötelezővé tegyék, akkor az már azonnal problémákat okoz, amelyekkel foglalkozni kell. Az első dolog az, hogyha kötelezővé tesszük, akkor az infrastruktúra, a hát, hálózatok és a központok azok megfelelő színvonalra kell, hogy emelődjenek. Aztán a hívás központok teljesen megváltoznak, hiszen hogyha egy millió járműben fogják ezt használni, és kötelező lesz, akkor a hívás zsúfoltság szempontjából ez nem lesz mindegy. Aztán vannak jelenleg ilyen úgynevezett néma hívások, és a segélyhívó központokat teljesen át kell akkor szervezni, és ez nagyon költséges lesz hogyha kötelezővé vesz, teszik, akkor a gépjárműgyártókat is arra kötelezik, hogy ezt bevezessék, ez ennek a gazdasági következményeit is figyelembe kell venni. Hallottam, hogy az elnök azt mondta, hogyha nem akarják, hogy nyomán kövessék, akkor ö, ki is kapcsolhatja ezt az ember, de hát ö, akkor semmi értelme, hogy legyen a, ö, a gépjárműben. Tehát ö, itt megállok, mert nincs sok idő, de azért vannak olyan kérdések, ö, amelynek alapján azt kell mondani, hogy az elv ugyan kitűnő, de ahogy kötelezővé teszik, akkor már problémák vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bach úr, két percben. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, e fontos eszköz céljáról és hivatásáról nem sokat kell vitáznunk, inkább csak egyes szervezeti kérdéseket kell kezelnünk, hiszen az autóvezetők 80%-a úgy nyilatkozik, hogy nagy hasznát látna egy ilyen rendszernek. Világos, tehát, hogy, hogy fontos. A, tehát egyrészt a holdra repülünk, másrészt a, vízből nem tudunk bort csinálni, hogy a, technológia két határosítét említsem, de az, hogy miért nincs közös akarat az ipar részéről rendszerbe vezetésére, azt nem tudom, de a politika kell meghatározza végső soron, hogy milyen lépések születnek. Szerintem. Szerint, a nagyon közel áll a vészhívórendszer ügye, ezt mindenki hangsúlyozta, ezért az ipar is egyfajta értékesítési e, érvként kell alkalmazza ezt a rendszert, a vészhívást kínálva az ügyfeleknek, a piacra vezetve ezeket. Ugyanakkor azt is világosá kell tennünk, hogy a, a politika kell vezesse az irányt, és nem a gazdaság, nem a, az ágazat. Nem szabad persze figyelmen kívül hagynunk az ipar érdekeit, ám azt látni kell, hogy az európai rendszert a felhasználók 80%-a szívesen látná azt, hogy egy európai egységes rendszer, az összes piacot összekapcsoló egységes rendszer kerül bevezetésre. Mindenki ezt akarja. Hasonlóan, mint Koch kollégám, Izinalova asszony, feltették a kérdést a bizottságnak. Mi akadályozza meg a bizottságot abban, hogy offenzívebben lépjen fel? Nagyon régóta vitázunk ezekről a kérdésekről. Nem tudom, hogy hogy, hogy igaz-e az a híresztelés, hogy a bizottságban is egymás ütköző nézetek érvényesülnek, vajon mi akadályoz meg a bizottságot abban, hogy világos szabályok létrehozását segítse? Elnök, köszönöm, Foster asszony, köszönöm biztos, ö, elnök úr, és az IMKO elnökének is köszönöm, hogy eljött. Nagy öröm mindenkit itt látni. Szerintem azok a érvek, amelyeket felvetettek, csak megismételhetőek. Nagyon érzem, megkeltetett kérdés, ez nagyon kiváló gondolat. Azt, ha meg tudunk menti egy életet valahol, bárhol is, akkor meg kell mentsük. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a 112-es szívószám az jó, fontos, hogy a tagállamokban működjenek központok, ám a szakbizottságban levő kollégák rámutattak arra is, hogy milyen kihívásokat jelent egy ilyen rendszer bevezetése. Például nem szívesen szereltetnék be egy kötelező nyomonkövetési eszközt az autóba, autómba. Szeretném, ha lehet, nem ezt kapcsolni, amikor akarom. Cruz asszonyról is beszéltünk erről a meghallgatás során, mi egy önkéntes megközelítést szeretnénk. Ha valaki autót akar venni és kívánja beszereltetni, ám tehesse. Ugyanakkor a bizottság nem élzett vissza a, a gyártási költségekről, hiszen nyilván költsége van ennek, persze minél többet eh, adnak el egy ilyen rendszerből, annál olcsóbb egy, egy egység ára, de erről becsléseket nem adott a bizottság, nem tett a bizottság az asztalra. És még két apró, apró gondolt az infrastruktúrával kapcsolatban, amelyet létre kell hozni, tehát Galileo vagy, vagy, vagy műholdas rendszerbe kapcsolásra is szükség van, hogyha nincs lefedettség, és hogyha egy olyan baleset történik, amely megint beindítja a légzsákot, akkor kapcsolná be, de sokszor a légzsákbe kapcsol baleset nélkül is. Ugyanakkor a típusengedély esetén nagyon komolyan kell venni a feltételeket, mert hogyha beszerelik egy, egy gépjárműbe ezt, akkor ez feltételezi, hogy ez működik is. Nagyon sok válasz, nagyon sok kérdés van. Még nyitva állnak ezek. Köszönöm a kemény munkát, amelyet a két jelentéstevő elvégzett, és szerintem nagyon nyümölcsöző ez a vita. Higgins úr. Köszönöm, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek a két jelentőstevő gondolataival, azzal kapcsolatban, hogy a bizottság nagyon lassan halad. És Malcolm Harbour és Gurmai asszony megjegyzésével. Gurmai asszony említette, hogy körülbelül 2000 ember hal meg évente az európai utakon. Nagyon meglepett Benjen úr megjegyzése, aki közben elment, ki azt mondta, hogy egy költséghatékonyság elemzést kell ö, végezni. Hát az ember életet nem lehet ö, forintokra váltani, és hazámban is vannak olyan balesetek, ahol az, az autó leszalad az útról, és van, üzenet, van egy aranyóra. Tehát, hogyha egy órán belül odaérkezik a mentő, akkor sokkal magasabb a, a, a túlélés aránya. Ha másnap reggel kerül korát valaki, az már túl késő. Nem tudom, Jackinek igaza van az a kapcsolatban, hogy vannak kihívások. De ki gondolta volna pár évvel ezelőtt, hogy, hogy szatnav rendszerek működnek majd, ahol, ahol ABCD-ből megmutatja az utat majd. Pár éve el sem tudtam volna senki képzelni ezt. Technikailag tehát van lehetőség, azonban hiányzik az akarat, részben a bizottság részéről, hogy keresztül nyomja ezt a dolgot. Az interoperabilitás rendszeréről beszéltek. Ma Európában nincsenek határok. Egy autót legyártanak egy országban, egy másikban adják el. Akkor miért nem lehetne egy biztonsági hívás rendszert is Európában működtetni? Erre megvannak a lehetőségek, akarat kell, politikakat ahhoz, ahhoz hogy létrejöjjön. Köszönöm. Gross. Köszönöm szépen, Gross úr, kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Nem akarom megismételni, mi már elhangzott. Azokhoz tartozom, akik azt gondolják, hogy a cél jó, de az oda vezető út nehéz persze, és ha keressük a nehézséget, akkor biztos, hogy találunk is. Határvidéken lakom, és lehet, hogy véletlen, de Szabina és az én lakhelyem között 8 kilométer van. Hogyha most a 112-es számot akarom hívni, akkor viszont ez hiába, hogy van ilyen földrajzi közösség, ez messzire elmegy egy központba, és úgy ezen keresztül megy. Még egy dologról mindenképpen el kell gondolkoznunk. A 112-es segélyhívó általános rendszer megkövetelne egy európai szintű harmonizációt. Mindig új technológiákat keresünk, és közben nem törődünk azzal, hogy a szomszédos országban mi történik. Szerintem ez nagyon fontos. Ne a nehézséget keressük, hanem a megoldásokat, és akkor járunk majd jó úton technológia. Belgiumban, Belgiumban lehet venni egy kis kütyűt, ami elmondja, hogy hol vagyok, milyen gyorsan haladok, van-e a közelben radar, és hogyha minden jól, minden stimmel, akkor ezzel a kis eszközzel, még akár telefonként eh, működtetve fel is eh, tudom hívni a barátaimat. Tehát ez a technológia már létezik, eh, kommunikáció mehet GPS-en keresztül, antennán keresztül, de megint csak a határon átnyúló problémákkal, technológiai akadályokat meg kell szüntetni. És itt van még egy probléma a kommunikációban. Hogyha ugyanis átutazom egyik országból a másikba, akkor ma a legnagyobb probléma probléma az, hogy van 10-12 kilométer, ahol meghal a kommunikáció, hol tér van. Hogyha mindent egyik napra a másikra kötelezővé akarunk tenni, akkor a legfontosabb pontról kell kiindulnunk, és hogy hol legyen a felelősség, ez a 112-es segélyhívarendszert működtető központokban, ott már van kiképzett személyzet, nem kell plusz intézményeket, infrastruktúrát létrehozni. És az interoperabilitás mellett, és most megint csak ez amiatt van, hogy határok közelében lakom. Ne felejtsük el, hogy a nyelvek is milyen problémát jelenthetnek. A holland kollégám, aki szinte csak 8 kilométerrel lakik tőlem, bekerül a mi térségünkbe, akkor már nyelvi problémája is felmerül, hogyha kommunikálni akar valami, mondjuk a nálunk lévő rendőri szervel. Európában a meglévő problémákat kell próbálnunk mindenek előtt megoldani, mert akkor fogják az emberek azt mondani, hogy Európa igen, valami jót is tett. Ahelyett tehát, hogy problémákat kreálunk és keresünk, jussunk megoldásra közösen a bizottsággal. Köszönöm szépen, Gross úr gondolom, hogy nem azt akarta propagálni, hogy minden autóban legyen ilyen radar detektáló berendezés is, hogy ami figyelmeztet minket arra, hogy hol mérik a sebességet. Nem, elnök úr, ez Luxemburgban volt ilyen tapasztalatom, csak ott csinálnék ilyet. No. Lichtenberger asszony. Ön tud a vízből bort csinálni? Megpróbálom. Még mindig eh, vannak aggájaim az adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban, mert hát ez probléma. Második dolog. Ha azt mondjuk, hogy az adatvédelmi problémák megoldása egyszerűen az, hogy ki lehessen kapcsolni ezt a berendezést, akkor eh, felvetődnek az ebből, hogy ebből milyen eh, biztosítástechnikai kérdések adód, problémák adódnak. Ezek nincsenek megoldva hogyha valaki rendelkezik az e rendszerrel, akkor adott esetben kapjon kedvezményesebb tarifákat. De hát ebből milyen jogi következmények adódnak, például nehezen megközelíthető vidékeken vagy határövezetben. Itt van egy sor nem tisztázott kérdés, és ezt a rendszert nem lehet minden körülmények között mindenütt használni. Hogyha most valaki azzal érvel, hogy 40 ezer halott maradott az utakon évente, és azt gondoljuk, hogy az e caller automatikus megoldás jelent, hát ezt kétlem azért, mert sokszor eszméletlen balesetet eh, szenvedett eh, vezetők eh, ilyen elhagyatott vízi vidékiken valami elhagyatott úton vannak, és őket könnyebb megtalálni ennek a rendszernek a segítségével, az, az rendben van. De a 112-es segélyhívó számmal is már nagyon sok problémáik van a tagállamoknak, az általános központok, amelyek fogadják a hívásokat. Nos, sok problémával küzdenek, egyrészt sok a hibás hibáshívás, eh, a hibás riasztás, eh, ezek nem zárhatók ki eh, továbbra sem. Én hiszek a műszaki innovációban, de szerintem először ezeket a kérdéseket kell tisztázunk még mielőtt kötelezővé tennénk bármit is. Ezt elengedhetetlennek tartom. Köszönöm szépen. Végül, de nem utolsóban, sorban, Vernyó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen egyetértek azzal, amit a ö, kolléga mondott az adatvédelemmel kapcsolatban. Ugyanis a 112-esnek megvannak a korlátai. De amit Zita is mondott, és Rike úr mellett ülő kolléga is, az egy kicsit meglep engem, amikor költség-haszon viszonyról beszélnek. Tehát amikor a kölcsön, kölcsön-haszony arányról beszélnek, amikor az emberi életekről van szó. Nem tudom, hogy valaki, aki autoriter módon jár el, az megfelelően jár el, de azt kell mondanom, hogy néha az állampolgárokat saját maguktól kell megmenteni. Azt hiszem, hogy ugyanazt a vitát folytatjuk is most le, mint a belső piaci bizottságban. 2009-ben Malcolm Harbournak is volt egy jelentése ezzel kapcsolatban, a 112-es számmal kapcsolatban. Amikor én ezzel a 112-es számmal kapcsolatban végeztem a munkámat, akkor az összes ilyen segélyhívó szolgálattal kapcsolatba léptem, és azt mondták, hogy 4000 élet ről van szó, aztán ott vannak a sebesültek, akiknek a, a kórházi ellátásának a költségei mekkorák. Tehát meg kell menteni az embereket, aztán utána még a kezelésüknek a költségeit is csökkenteni, tehát épp ezért nagyon fontos, hogy ezekről a kérdésekről döntsünk, tehát szükség van, hogy meglegyen a 112-es számnak az infrastruktúrája. Az Európai Bizottság nyílt, nyitott a mi javaslatunkat, javaslatainkra, mindegy, hogy most az elsegélyhívóról vagy a 112-esről van szó, de a tagállamokban nincsen politikai akarat. A Franciaország, az én országom, az nem a legszegényebb ország Európában, de amikor a múlt héten láttam egy nagy reklámot, nem olyan messze onnan, ahol lakom, és akkor azt mondták, hogy amikor tűz van, akkor a 17-es számot hívják, és a többi, hát akkor azt mondom, hogy nincsen politikai politikai akarat e, ezen dolgok bevezetésére. És nem mondják azt nekem, hogy ez egész egyszerűen csak költségkérdés, hanem politikai akarat e, kérdése is. Tehát az E segélyhívót illetően és beszéltünk már a gépjárműgyártókkal, tervezőkkel, és vannak olyanok, akik már bevezették, mint például a Volkswagen, de ez gazdasági értéket is képvisel bizonyos gépjárműgyártó számára. Hogy aztán ezt most kötelezővé tegyük-e mindegyik jármá, jármű szor, számára, és a kis járművek, közepes méretű járműsek számára be kell vizsgálni, hogy most ez nem lesz-e túl nagy költség, de szerintem itt most az a fontos, hogy eh, az Európai Parlament a tagállamoknak és a közlekedési miniszteremnek eh, igenis azt mondja, hogy fontos döntéseket hozzunk, amely európai hozzáadott értéket hoz, és ezt tudja az Európai biztosítani az állampolgárok életének a, meg, a védelme szempontjából. Hogyha az ilyen anyagokban a válság, a gazdasági válság e, során nem tesszük ezt, akkor e, e, nem képviseljük az európai hozzáadott er-, értéket. Tehát épp ezért az összes gépjárműgyármat és a, és a tagállamokat felnak a figyelmét fel kell hívni. Na most a bizottság következik. Hárman jöttek a DG Move-tól, a DG IMSO-tól és a DG Entrától kettő percet kapnak fejenként a hölgyek, illetve a regény. González úr az infoszótól először kérdéseket kaptak. Például az, hogy miért vonakodtak ilyen sokáig, hogy diplomatikusra fordítsam le a kérdést a képviselő részéről, González úr válaszolhat két percben. Sorry. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Először is hadd köszönjem meg a bizottság nevében az Európai Parlamentnek ezt a jelentést, meg a támogatást. Nem csak ma, hanem korábban is az e kezdeményezés támogatását. Nagyra értékeljük ezt. Szeretném hozzátenni, hogy egyetértek abban, hogy ez egy kicsit talán túl sokáig tart, hosszú ideig tart, hogy a gépkocsikba szereljék az ICO rendszert. 2002 óta folyik az ez irányú munka. Először az önkéntes módszertant igyekeztünk alkalmazni, azonban ez nem működött a piacon, nagyon kevés autóba szerelték be ezt a rendszert. Megpróbáltuk tehát az önkéntes módszert, nem ment, túl sok időbe telik. Úgy tűnik. Ezért törekedtünk arra, hogy szabályozási intézkedések szülessenek. Ha beszéljek az adatvédelem kérdéséről. A 112-es hívószám támogatása nem azt jelenti, hogy bárki követheti az autót. Tehát az autót nincs rákapcsolva folyamatosan a hálózatra, csak a baleset esetén kapcsolódik fel a hálózatra. Tehát a 29-es cikk munkacsoportjának véleménye meghallgatva így módon terveztük meg a rendszer bevezetését, a, a magánszféra védelmének követelményeit figyelembe véve. Sok kérdés született aztán a végrehajtás fokozatairól. A bizottság kommunikáját ismerik a szabályozási intézkedésekről, a DJ Enterprise. A dolgozó kollégám majd kifejti ezzel vonatkozókat. A menetrend a bizottság részéről Krúz asszony által szeptemberben került kijelentése. 2015-re tervezzük végrehajtani ezt, és párhuzamosan dolgozunk terveink szerint a telekommunikációs, az autogyártási komponens és az infrastruktúra komponens kézekézben halad. A telekommunikációs rész, amelyen mi foglalkozunk, erre vonatkozóan egy ajánlás született meg, és most a tagállamok jeleznek vissza, a mobil szolgáltatók nem ellenzik a, a hálózatra vonatkozó javaslatainkat, és támogatnak az 72-es hívószám de megkeverjük az összes jelentést. Ha van további módos, pótlagos intézkedés, akkor majd a jelentés alapján, amelyet készhez kapunk, beépítjük ezt is. Ami technikai műszaki kérdéseket illet, amelyeket felvetettek, egy hatástanulmányt készítettünk, nagyon átfogót, hadd mondjam el, több hónapot töltöttünk az összes szakirodalom elemzésével, nagyon sok számadatot mérlegeltünk, a költséghatékonysági témát érintve, ezt mind beépítettük a hatástanulmányba, megvizsgáltuk a balesetek számát is, nagyon sok baleset történik a kisebb utakon, a, a, a alsóbrendű utakon. A, sokszor nagyon későn érkezik a hívás. Például a Finnországban megvizsgálták a, a halálos baleseteket két évre vonatkozóan, és azt találták, hogy 5%-ában az eseteknek baleseteknek megmenthető lett volna az, az, az illető élete. Ezt is tükröztetjük, beépítettük a hatástanulmányba. A költséget illetően értékeltük azt is, meg a költséghatékonyság ügyét is. A haszon, ugye persze nehézen értékelhető az emberi élet, meg a, meg a, a sérülések, de ezt megkerülve is, tehát pusztán számadatokban is látható, hogy a haszon nagyobb, mint a költség. A gépjármű költségek ezeket is beépítettük. Egyes autók... Túl sok kérdést kaptam, nehéz válaszolnom, mert igyekszem összefoglalni két percben. Tehát a költségek 50 euróra rugnának egy-egy autóra vonatkozóan. A hatástanulványban felszoroztuk ezt, 150 euróra fölvittük, konzervatív alapon, de még így is nagyobb a haszon, mint a költség. Az infrastruktúra tekintetében a cseh képviselőnő és Harbor úr szavai is utaltak erre. A marginális költségek minimálisak, hogyha beszerülések is a 112-es rendszer, de még ha nem, akkor is tehát, hogyha Tehát, hogyha csak virtuális, nem száz, hanem nem száz vagy ezer darab fogadóállomás körül kiépítése csak egy, akkor is megéri. Úgy van egy hangkapcsolat, a minimális adatrendszer, tehát nincs félrehívások, mint a szokásos 112-es hívásnál, és oktatást is, képzést is előrányoznánk, így módon a téves hívások száma jelentősen csökkenthető. Ez egy, egyfajta mítosz övezi a sok téves hívása, illetve a kockázatot. Vannak erre megoldások, e probléma megoldására. Hadd zárjam le azzal, hogy a bizottság mindig technológilag semleges módon közelíti meg a kérdést, az Európai Standard Hivatalhoz fordultunk, de itt le is zárnám, majd megadom a szót kollégának. Bocsánat, túl sokat beszéltem. A bizottsághoz fordulok. Mindannyian akarnak beszélni, hogyha külön-külön mindenki hozzászól, akkor rövidebben kell, hogy hozzászóljanak. Remélem, hogy ez az üzenet eljutott a bizottsághoz, mert egy kicsit próbára teszik a türelmemet Berner asszony a DG Move-tól. Köszönöm. Az IMSZÓ-nak átadok a hozzászólási időmből majd egy részt. Ki kell mentenem Karamicosz urat, aki már nem tud itt lenni. Szeretném még elmondani, hogy az e kezdeményezés mindig is a 2011-2020 közötti közúti biztonsági program része volt, ezt a parlament is kihangsúlyozta a korábbi jelentésében, és Kohul is kiemelte ezt. A DigiMove dolgozik jelenleg a specifikációkon, az e-call reagáló központ a PSC berendezéseinek a műszaki specifikációit akarjuk kidolgozni. Az élelegi jelentés 8. pontjában szerepel, és az ITS irányelv, illetve cselekvési terv is foglalkozik ezzel. A specifikációkat majd egy felhatalmazáson alapú jogú aktussal még az idéni vége előtt fogjuk elfogadni. Szakértői szinten zajlanak a tárgyalások. Köszönöm. Amikor a Delegated Act elhangzott, a felhatalmazáson alapú jogi aktus, láttam, hogy mindenki megrendülten nézett. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Az e-call eh, rendszerrel kapcsolatban a bizottság jelenleg véglegesít egy eh, javaslatot, eh, amely a személygépkocsik és a kis haszonjárművekbe beépítendő berendezések gazdaságosságával foglalkozik költségek haszon elemzés alapján. Ez eh, a rendszer csak akkor működhet, hogyha a megfelelő távközlési infrastruktúra működik, és az e kollon érkező hívásokat mindenütt az egész EU-ban tudják fogadni. Ehhez eh, új környezet kialakítására van szükség a kommunikáció számára, és a megfelelő járművekkel kapcsolatos módosításokra van szükség. Köszönöm szépen! nem tudom, hogy igazából sikerült a bűnöst megtalálnunk, hogy a késedelem miatt. Szenelova asszony, kíván-e valamit még hozzátenni az elhangzottakhoz, és utána majd Kohúr is szót kap. Szenelova asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretném mindenkinek megköszönni ezeket a megjegyzéseket amelyek nyilvánvalóan gazdagítják majd a jelentést. De tulajdonképpen ugyanezek a kérdések, ugyanazok a kérdések térnek vissza. Tehát, hogy most kötelező vagy önkéntes legyen az hívó. Hát évek óta ugyanezt a vitát folytatjuk, és nyilván a vélemények továbbra is különböznek, úgyhogy egyetértek azzal, amikor azt mondták, hogy politikai akaratról van szó. Tehát az összes technikai műszaki megoldás, az összes technikai probléma megoldható akkor, hogyha igen mondunk arra, amit szeretnénk. Szeretnék néhány megjegyzésre reflektálni, például a költségeket illetően. A társadalmi költségek Eh, hogy most az emberi életet számokban ki lehet-e fedezni, hogy az elsegélyhevő hány száz életet tud évente megmenteni. Mindezek a kulcsfontosságú érvek, nem pedig a gazdasági érvek a fontosok. A bizottság eh, némelyik kérdésre válaszolt. Nos, a eh, téves hívásokat illetően valóban létezik ez a kockázat, de ugyanakkor van a rendelt elindító hangkapcsolat is, és felmerül a kérdés, hogyha nincsen hangkapcsolat, akkor minimális adatokat sikerül-e az balesettel kapcsolatban szerezni. Aztán a hálózatnak a, a telítettséget illetően a sürgősségi hívásnak azonosítani kell tudni, hogy, van, hogy most e segélyhívásról van-e szó. Az előadásomban is beszéltem a rendszerről, ahogy az csak a baleset esetén kapcsol be, tehát ez nem teszi lehetővé, hogy állandóan nyomon kövessék a járművet. Aztán beszéltünk a technológiai semlegességről is, és talán látták a szövegben is, hogy igen, legyen technológiai semlegesség, de ugyanakkor világos biztonsági követelmények legyenek, tehát nyilvánvaló, hogy egy olyan berendezés, amely mobil, nagyobb problémákat okozhat, mint maga a baleset. az infrastruktúrát illetően a 112-es szám központjairól van szó. Ezt a tagállamokra bíztuk, hogy a jó működését ennek a szolgálatnak biztosítsák. Köszönöm az egyetemes szolgáltatásra való reflektálást a bizottság részéről, ez viszont a tagállamoknak a feladatai közé tartozik. Köszönöm szépen, mondja az aldak. Kohúr, néhány rövid megjegyzés. Sajnos a fő kérdésem nem ott választ a bizottság, hogy igaz, amit Tajani mondott, hogy moratórium van, tehát többet nem szabályoznak az autóiparra. Igaz-e vagy sem? egységes kérdések. Tehát nem lehet ezzel elkerülni a rendszerrel a baleseteket, ám az aranyórát meg lehet nyerni, és szakmai segítséget lehet nyújtani a sérülteknek hamarabb. Ez a cél. Másodszor. Tehát az ICOL alapján fokozni kéne a mentőszolgálatot, mert hogy félrehívások vagy, vagy nem indokolt hívások születnének. Hát egy, egy légzsák nem nyílik ki magától, akkor valami történik. Tehát ez kiküszöböli a, a, a téves hívásokat. Ami pedig a, a beszédkapcsolatot illeti, nem, ha nem tud valaki válaszolni, akkor nyilván, akkor nyilván el kell küldeni a, a, a mentőt, mert hogy baj van. Ki kell, hogy megfizesse? Hát mindannyian egy memorandum understandingben kötelezték magukat a tagállamok, hogy bevezetik ezt, egy működőképes rendszert, a vészhívás már sok helyen működik, a nagy költséget ez nem jelent. Ha meg nem működik, ahol meg nem működik, ott meg bizony létre kell hozni egy szükséghívó rendszert. A tagállamban nyilván ennek lesz, lesz ennek egy költsége, de hát meg kell lépni. Negyed részben a Big Brother, a nagy testvér figyel mindenhol. Hát nem ez a helyzet. Ez a rendszer nem folyamatosan van működésben, nem lehet nyomon követni senkit. Csak ha egy súlyos baleset történik, tehát kinyílik a légzsák, légzsák, akkor indul be a rendszer, hogy megtalálják az illetőt, és ne ott feküdjön nyomtalanul valahol az út mentén. Az is helyt helyén való Bahúr is beszélt a közös akarat szükségességéről, de hát tehát, hogy tyúk vagy a tojáson előbb, mindig ez a kérdés tehát hogy le, le, működjen a rendszer a tagállamban, és akkor építsék be az autóba, vagy előbb épüljön be az autóba, és akkor építsék ki a tagállam infrastruktúrát, hát ne egymást várják, hanem szereljék be. Legyünk bátrak a követelések meghatározásában. A gyártók költségei, erről már beszéltünk, alapvetően szoftver kérdése van szó modern autóknál, tehát hatalmas pénzügyi terhet nem jelent a gyártásban, és még egy egy ha, ha megvárjuk minden egyes elgondolható probléma megoldását, a legkisebb probléma megoldását is, akkor 2020-ra sem lesz ICO rendszer. Tehát egy pár kérdést talán, hogy lehet, hogy nyitva marad, de akkor is tovább kell lépni. Nem lehet előre kizárni minden lehetőséget, mert különben nem indul be ez a rendszer, holott a cél az, hogy minden hamarabb felálljon. Köszönöm szépen, hadd köszönjem meg a két jelentéstevőnek és az árnyék előadóknak és a hozzászóló képviselőknek azt is szeretném elmondani, hogy a módosító benyújtásának határideje május 8-a déli 12. A szándékunk az, hogy a következő ö, vegyes szakbizottsági ülés az IMCO meghívásával május 30 en szerdán legyen, 11 től, és akkor beszéljük meg a módosítókat is. Tehát a módosító benyújtás határideje május 8-12, következő ülés május 30-11-kor az IMCO lesz a vendéglátó. A módosítók megtárgyalása is ott történik. Malcolm, van valami, amit hozzátennél? Ha nincs. Azon kívül, megköszönöm a meghívást, meg hogy én elegánsan vezetted le az ülést. Köszönöm. És köszönöm, hogy eljöttek, eljöttetek, és várjuk a meghívást május 30-án. Ezzel ezt az ülést lezárjuk hadd tájékoztassam a közlekedés szakbizottságbeli kollégákat, hogy mi még a Kramer jelentést megvitatjuk, de most rendezzük a sorainkat, és akkor Mihály jelentése következik. Okay, if people are... No tehát. Aki akar tovább beszélgetni, teheti. Kedve szerint, ám kint, nem itt bent a teremben. So if people are moving out, I just még egy percet adok a kollégáknak, Michael, hogy kimessenek. There are three opinions Kramer úr három véleményét eh, tekintjük át. Eh, a strukturális alapok, kohéziós alapok a téma, Mikael. Köszönöm szépen. Itt három egymással összefüggő véleményről van szó. Az egyik az általános eh, rendeletre vonatkozik, a másik a regionális fejlesztési alapról, a harmadik pedig a kohéziós alapról. Vannak már tapasztalataink erről, és Kopenhágában járva Churchill egyik szép mondását hallottam, stratégiára van szükségünk, de esetenként azért eredményekre is szükségünk van, mondta Churchill. Hát ez csodálatos, és sok mindenre igaz. Itt az EU-ban sok szép stratégia van, csak hiányoznak az eredmények, és ezt akarjuk megváltoztatni. Az EU eszközök között a strukturális alapokban 2014 és 2020 között 180 milliárd van a közlekedésre, 69 milliárd a kohéziós alapban, és ez azért érdekes, mert itt 85%-os a társfinanszírozási arány a Connection Europe Facility-ben van még 1,7 milliárd, de itt csak 40 os az EFRE-ben pedig 50 os a társfinanszírozási arány. Tehát ezek az alapok, a regionális fejlesztési alap és a kohéziós alap fogják eldönteni, hogy lesz-e fejlődés. A közlekedésben az EU 2020-as céljaival is meg kell teremteni az összhangot, és természetesen az egész joganyaggal, itt van a Natura 2000 és sok más jogszabály is. Ezért a társfinanszírozás középpontjában a fenntarthatóság kell, hogy álljon. Hogy mondjak néhány példát erre. Minden belső hajózási, belvízi hajózási projekt a vasúti projektekhez is kapcsolódik. És ez különösen érdekes a belvízi hajózás és a kikötők kapcsán, hogy a számvevőszék a 22 kikötői projektből csak 11-et minősített hatékonynak. Tehát a kohéziós és az ERFA alapból 16 olyan projektet finanszíroztunk, amelyek nem bizonyultak hatékonynak és még mondhatnék 20 projektet, amelyek azért nem valósultak meg, mert állítólag nem volt rájuk pénz. Hát tényleg el kell gondolkodnunk arra, hogy azon, hogy mire ruházzuk be a pénzt. Ez fontosabb, mint hogy újabb és újabb forrásokat követeljünk. Ausztriában a Semmering eh, alagúton eh, átjutatunk el eh, Olaszországba. Ez az a út szakasz, ahol a legtöbb alagutat kell építeni. Most hogy Soprontól az Adriáig eljutni gyorsabb, mm, és ott csak néhány, sokkal olcsóbb, mert nem kell magas hegyeken alagutakat építeni, és sokkal több munkahelyet lehetne ezen a szakaszon létrehozni, hiszen az alagutépítés nem teremt túl sok munkahelyet. Vagy Németország, Halle, Erfurt, München. Itt egy olyan útvonalat keresünk, ahol a legtöbb alagutat kell építeni. Kicsit délebbre mentünk volna Lipcse, Jéna, és Nürnberg útvonalon egyrészt sokkal több központot integrálhattunk volna, sokkal gyorsabban, olcsóbban lehetett volna építeni az összekötetést ezen az útvonal szakaszon. Ha összességében megnézzük az egész EU-t, a projekteket, ugye megvan a stratégiánk 20-30 évre, de még mindig nagyon sok a hiányzó mozaik, még az egész ilyen kis foltokból összerakott szőttes. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk a külső területeket is bekapcsolni a, a vérkeringésbe. Korábban az ERFA-ból 60% esett a közútra, és csak sokkal kevesebb a vasútra, illetve a belvízi hajózásra, ezt meg kell fordítani. A jövőbeni külső költségek minimalizálása kell, hogy a célunk legyen. Például Rotterdam, Genova vitathatatlanul a legfontosabb koridor, és ugye az ellenállások az, hogy három percenként jön egy tehervonat. Viszont ezen a szakaszon nagy bevételeket tehetnénk szert, hogyha a úthasználati díjat szednék, Karlsruhe, Basel 190 millióba került, és most három milliárddal akarnak Stuttgart és Um között vasúti összekötetést teremteni, ami egyáltalán nem alkalmas teherszállításra. Tehát ez a szakasz sokkal kevesebb bevételt fog teremteni, mint a másik, és mégis rosszul határozták meg a súlypontokat. A közlekedési módozatokat nem lehet külön választva kezelni, ezért a városi, a helyközi közlekedés a klímaváltozási politika része kell, hogy legyen. A széndiokszid emisszió 70%-át okozza a közlekedés. És Németországban egyébként Ramsauer közlekedési miniszter adata, tudjuk, hogy az autózók 90%-a 6 kilométernél rövidebb úton használja az autót. Tehát mobilitás igen, de ugyanakkor az éghajlatot is védeni kell. Ezért szeretnénk a fenntartható városi és helyközi közlekedést az alacsony széndiokszid kibocsátású e, politika részeként definiálni. E, a máskülönben rossz helyre kerülnek a pénzek. A közlekedési szolgáltatásokba is akarunk investálni, még a fejlett régiókban is. A bizottság azt írta le, hogy fejlett régiók nem kapnak ilyen fejlesztési pénzeket. Most hogy akarjuk akkor a széndiokszid kibocsátást csökkenteni? Még a fejlett régióknak is biztosítani kell azt, hogy investálhassanak a fenntartható közlekedésbe. Garantálni kell a környezetvédelmi jogszabályok betartását, természetes, ez magától értetődő, és itt a bizottság javaslatával egyetértünk. Fentartható idegenforgalom, ezt is támogatni kell, a Lisszaboni szerződés először említi meg egyáltalán a turizmus, tudjuk, hogy a turizmus károkat is okozhat, de a fenntartható turizmust támogatni kell az erre való átállást meg kell teremteni, és védeni kell az éghajlatot. A mellékletek eh, és eh, még egyéb indikátorokat is tartalmaznak, például a határon átnyúló kapcsolatok eh, száma, akadálymentes turisztikai szolgáltatások nyújtása, ezekkel kéne kiegészíteni a mellékleteket. Hagy mondjak egy példát. 70, 1972-ben Németország és Lengyelország között még napi 18 vonat járt. Miután 23 évvel ezelőtt megszűnt a vasfüggöny, már csak tíz vasúti kapcsolat maradt. Ez abszurd, de ez a valóság. Tehát hogyan tudjuk az ilyen határon át, nyúló kapcsolatokban meglévő nagy hiányosságokat kitölteni? Hogyha ugye a Szemering és a Koralalagút Ausztriában nem egy bel-osztrák ügy, hanem Európa ezt a balti, Adria tengei részének eh, deklarálta, és sok európai pénzt kap ez a projekt. De ahol valóban tényleg alkalmazni kell, és ahol nem nemzeti érdekekről van szó, azokat a projekteket, eh, beruházásokat kell erősíteni. Az árnyék előadókkal már ezelőtt az első találkozó, az nagyon pozitívnak találtam, jót beszélgettünk, az én néhány módosít tá, módosítomat éppen tovább fogom módosítani, mert reagálok az árnyék előadók véleményeire. Itt elsősorban a külső költségek internalizálásával kapcsolatos módosításról van szó. Azután ugye az eredmények nem csak, hogy esetenként kell, hogy megszülessenek, hanem mindig. Szeretnénk az új tagállamokat is jobban támogatni, ott vannak a legnagyobb hiányosságok, ez ellen tenni kell valamit. Örömmel várom a további vitákat, eszmecseréket, módosító indítványokat, és május 7-e a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm, hogy meghallgattak, és most meghallgatom Önöket. Gross úr, PPE. Köszönöm, elnök úr. Krámer kollégának szeretném megköszönni a munkát, és köszönöm azt is, hogy nagyon konstruktív eszmecseréket folytattunk. Ilyen módon fogjuk ezt folytatni is, hiszen nagyon fontos ez a dosszié, ez a téma. Már a mobilitás és közlekedés finanszírozása kapcsán látnunk kellett, tapasztalnunk kellett azt, hogy ez a 16 milliárd, illetve 8 milliárd volt az összeg, és a regionális fejlesztés egy 40 milliárdot találunk. A jövőben is ezek nagyon fontos területek. Kramer kollega ítézte Churchill-t, ezt kiegészíteném azzal, hogy we need green policy, but occasionally other accents, tehát szükség van zöld politikára is, csak néha hangsúlyokat máshova kell tenni. Koherencia kérdése. Hogyha a strukturális alapok 10 milliárdját úgy akarnánk felhasználni, hogy ezt a bizottság javasolja, akkor ezen a koncepción tovább kell dolgoznunk. Nem csak ebben a szakbizottságban, hanem más szakbizottságokban is a kohéziós alap eszközeinek a transzeurópais hálózatokra, illetve a Connecting Europe eszközzel kapcsolatos felhasználásának a koncepcióján tehát még dolgoznunk kell. A nyolcadik módosítónk a harmadik cikkre, cikkel függ össze. Azokban a régiókban, ahol eh, feltétlenül szükség van beruházásokban, finomítani fogunk a szövegen, de biztosítani kell, hogy a strukturális politikában is kapjon finanszírozást a mobilitás. Egy túl korlátozó megfogalmazást is javaslunk majd módosítani. Az avoiding szó nekem egy kicsit túl sok, és ezért kockázatosnak tűnik. Mint a biodiverzitási kérdéskörben is ez volt, hogyha a biológiai sokszínűség miatt akarunk mondjuk csak biciklivel közlekedni, nem sokszor át kell állítani a váltókat, és a fehér könyvben is azt olvashattuk, hogy ezekkel a kérdéseket nagyon észszerűen kell kezelni, de minél inkább integráltabb módon. A 9-es és a 20-as módosítókban a magasabb társfinanszírozási arányért szólunk, ha jól értem, Franciaországban, hogyha építünk egy autópályát, és megfelelő bevételeket is akarunk, akkor a társfinanszírozási arányt magasabban kell meghatározni. Én legalábbis így értelmezem ezt a módosítót, ha nem így van, akkor majd korrigáljanak. Jövőben is még dolgozunk majd ezeken a kérdéseken, és remélhetőleg jó kompromisszumokat találunk. Köszönöm. Ella. Ella asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Magam is először szeretném megköszönni Krámer úrnak ezt az erőfeszítést, melyen létrehozta a jelentést. Meg azt a módszertant, amelyel nagyon részletesen vizsgálta meg a bizottság javaslatait. Ám jelen pillanatban a körülményekkel való tekintettel, a nehézségek és a tanácssal folytatódó harc küszöbén állva a múlt heti eseményeket is figyelembe véve bizony kemény ütközet vár bennünket. Ezt is látni kell. Tudnilik, igyekeznek csökkenteni az összegeket mindenhol. A költségvetés minden elemét leszorítani. Úgyhogy e, szakpolitikát nem csak határnál nyúló betületében kell vizsgáljuk, hanem radikálisan az ERFA bizottsági javaslatának egészét, miszerint az infrastruktúrában a legfeljebb régióban nem történik beruházás. Jól tudjuk, hogy vannak bizonyos, a Rizsi régiónak vannak bizonyos háttérmotivációi a strukturális alapok és a kohéziós alap tekintetében, azok felhasználását illetően, az infrastruktúrális felhasználás kapcsán, ám vannak olyan fejlettebb régiók, amelyekkel kapcsolatban is figyelembe kellünk a versenyképességre, az egyenlőtlenségekre és a fő egyensúlyhiányokra. A a központban élők és a központoktól távolabb élő emberek között, mondjuk a hegyi területeken. A, tehát nem minden fejlett területen élvezi mindenki az előnyöket. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem lehet semmit pénzt adni az infrastruktúrai beruházásokra a fejlett régiókban. Miközben politikai gazdáink úgymond az állampolgároknak kötő allokációkat csökkenteni kívánják. Szerintem feltétlenül fel kell hívni figyelmet ennek a helytelen voltára, ennek a politikának a helytelen voltára. A legfejlettebb régiókról beszélve, mondják meg, hol vannak ezek a legfejlettebb régiók, és annak, hogy mi is láthassuk, hogy mire gondolnak pontosan. Mert látnunk kell, hogy még azokban a régióban is, amelyeket a bizottság minden bizonyal legfeletebbnek tekint, tekint, ott is vannak nagy különbségek, ter, területi különbségek. Úgyhogy ezt a módszertan semmiképpen sem szabad megengedni, hogy érvényesüljön. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Kramer úrnak, hogy ennyire nagy előrelépést tett ezzel az ügyel kapcsolatban. Nagyon világosan magyarázta meg, hogy hol is tartunk. Pozitív dolognak tartom, hogy a közlekedési bizottságot az Európa 2020-as program keretében kell ezt vizsgálni. Szerintem ez a követendő út, és ugyan, és újfajta programozási típusokat is be kell vonni. Ugyanakkor el kell kötelezni magunkat a jó eredmények mellett. A stratégiának ugyanannak kell lenni, nem lehet más stratégiákat használni. Néha ez korlátozottabb, néha szélesebb körül lesz. Nos, akkor néhány módosító és kritikus megjegyzés. A 25-ös módosítóban egy állami költségvetési sorról van szó a bicikliútak, kerékpárutakkal kapcsolatban. Ez nem általános, hanem inkább egy konkrét szám a bicikli kerékpár utakba való beruházást illetően. Ez a fenntartható mobilitást segíteni. És ez így akkor szélesebb kerül lenne, nem ennyire konkrét. Ugyanakkor azt hiszem fontos felhívni a figyelmet, arra, hogy amikor a kohéziós alapok szabályozását tekintjük, akkor ne felejtsük el, hogy az a 10 milliárd amelyet az európai összekapcsolási eszközre, a CEF-re használtak. Ez még mindig régiókhoz kapcsolódik, amely a kohéziós alapokhoz hozzáférnek. Ugyanakkor óvatosan ö, járjunk el, el a központi irányítás az nem bünteti-e az résztvevőket, amely az idő problémákat említi. Nem akarjuk, hogy ez lehetővé tegye, hogy bizonyos régiók, amelyek deficitet mutatnak, azok is benne lehessenek. Végül pedig a turizmus gondolatát is bele kell venni a közös mutatókba. Amikor fejlesztésről van szó, akkor fontos figyelembe venni, hogy egy ilyen fontos ágazatban, mint a közlekedés, ezt belevegyük. Zile úr. El kell mondani, hogy Kramer úr véleménye jó irányba mozdul el. A hangsúlyt a tartóságra, a, a közlekedés és a kohézió kérdésére helyezi. Ez ezért a megfelelő megközelítés. Amikor Európa összekötéséről van szó, akkor sok vita folyik bizonyos kérdésekről, és olyan országokról van szó, amely a kohéziós alapok önra jogosultak. Itt 2,2%-ról van szó. És e, a következő finanszírozási időszakban kevesebb támogatást kapnak ezek az orrak államok. Ez túlmutat a közlekedési politikán. E, a különböző javaslatokkal egyetértek, különösen az ötössel, amely a közéti közlekedésről beszél, aztán olyan országokra hangi helyesi, helyezi a hangsúlyt, amelyek még hátul kullognak. Aztán a nyolcas módosító, amely a, a különböző infrastruktúrális beruházásokról szól, és ezeknek a korlátairól, hogyha korlátozzuk az összegeket a közíti közlekedésre, akkor eh, a vasutat is fejleszteni kell, mert hogyha nem eh, fejlesztjük a vasítot, akkor az emberek nem tudnak elérkezni az kapcsolódási pontokhoz. Mégis támogatom ezt a véleményt. Szenalová asszony. Jednak za návrh stanoviska, jednak eh, tedy za spolupráci se stínovými zpravodaji. Eh, já určitě jsou... Nos, egyetértek az árnyék jelentéstevővel, hogy a bizottságnak a 2020-as stratégiára kellene eh, alapoznia a véleményét, és a fehér könyvre, figyelembe véve a szolidaritás elvét, és a különböző régiók közötti szintkülönbséget. Egyetértek a jelentéstevővel, hogy ösztönözni kell az újfajta fenntartható mobilitási lehetőségeket, de talán a városi közlekedésre, tömegközlekedésre helyezném a hangsúlyt, amely a prioritások között fő helyet kellene, hogy elfoglaljon. Aztán a gyenge pontoknak a kikerülését illetően a jelentéstevő hangsúlyozza az európai hozzáadott értéket, amely a projektek kiválasztásánál fontos szempont kell, hogy legyen. Szeretném megkérni a bizottságot, hogy e, mutatórendszert dolgozzon ki, amely a félreértések elkerülésében segít. A jelentéstevő hangsúlyozza azt, hogy az előzetes ellenőrzést meg kell erősíteni, Ugyanakkor koncentrálni kell a minőségi projektekre és az utólagos ellenőrzésre is. Támogatom a turizmusra helyezett hangsúlyt, hiszen ez több figyelmet érdemel, és a jelentéstevő módosítójai, amely a külső költségekkel foglalkozik, több magyarázatot igényel. Sajnos nem értek egyet a pontos százalékok meghatározását illetően, amely a különböző közlekedési típusokkal foglalkozik, ez a 8-as módosítóban van. A 29-es módosító, amely az általános szabátokkal foglalkozik, itt nagyon kell figyelni a kohéziós célkitűzésekkel. Végül pedig szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a kohéziós politika első célkitűzését figyelemben tartani, és pedig az, a közlekedési infrastruktúrák egyensúlyát kiegyenlíteni a kevésbé fejlett régiók számára. De azt hiszem, hogy ezekről a kérdésekről még beszélni fogunk. Köszönöm, elnök úr. A jelentés, amely a regionális fejlesztési alapról szól, azt a célt szolgálja a növekedésbe és a foglalkoztatásba fektetett beruházásokat támogassa, és ennek érdekében felhasználja a transzeurópai hálózatokat is. Nagyon örülök annak, hogy Krámer úr javaslatáiban, például a 15-ös módosítóban támogatja egy átfogó, magas értékű interoperábilis vasúti rendszer kialakítását, és támogatja a több modális, és európai közlekedési rendszer létrehozását, transeurópai hálózatokba való beruházások révén. Eddig rendben is van. Kicsit meglepett engem, amikor a, a hivatalban ha, hallgattam, a irodámban hallgattam a Kramer úr előadását, ahol is erő, erőteljesen és hevesen kritizálta azt, hogy a, a balti, atlanti, a balti Audriai folyósó Ausztrián keresztül megy. Szerintem a vasúti projekteket és a multimodális rendszereket nem lehet létrehozni, hogyha ezért csodálattal hallgattam, hogy éppen ezzel az építési tervvel kapcsolatban, amely éppen azért jön létre, hogy a balti-adriai folyósó megnyúljon, tehát Helsinki-től az ismert államokon át, az Alpokon át, az adri adriai kikötőig, kikötőkig eljut, és végvezetése kerül, a szükséges hozzáadott érték megvan a foglalkoztatási és gazdasági növekedés szempontjából, és és az, hogy éppen ezt a építkezést bírálja, hiszen látható, hogy a legnagyobb összeget az az állam fizeti be, amely sajnálatos módon a legdrágább részt kell megépítse, tehát azt vártam volna öntől, hogy inkább pozitívan értékeli azt, hogy ez jelentős hozzájárulás azokhoz a célokhoz, amelyekről ön is beszélt, mint elérendő kívánatos célokhoz, és éppen az építkezési projekt révén lehet elérni ezeket a célokat. Tehát támogatnia kellett volna ezt a projektet, nemhogy bírálnia az építés és finanszírozás tekintetében a balti-adriai folyósot, hiszen ez egy lényegi fontosságú projekt. Mr. Marinescu. Marinescu úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A Kramer által beterjesztett pontokkal kapcsolatban úgy gondolom az ötös cikk esetében két külön bekezdést is még bele kéne helyeznünk a szövegbe. A gazdasági és közlekedési témákhoz, ahogy a, beírva azt, hogy ahogy a bizottság javaslatában áll. Aztán támogatom a városi területek fejlesztését, illetve a források 5%-ának a városi fejlesztése való előirányzását. Ez szerintem helyén való. Ugyanakkor részletesebben ki kéne bontani ezeket a gondolatokat. Egy kétszintű európai hálózatra vonatkozó javaslat fogalmazódott meg, különféle megközelítések érvényesültek ezzel kapcsolatban. A Connecting Europe eszköz erősen összefügg a kulcs vagy a, a, a alaphálózatokkal. Ezért fontos meghatároznunk, hogy az RFA-ban és a kohéziós alapban hogyan lehet előrenyozni pénzeszközöket, hogy világosabbá tegyük a célokat. Mert most a két alap eszközei tulajdonképpen átfedésben vannak célokat illetően, és beruházási célokat illetően. Azt is gondolom, hogy meg kell vitassuk azt a kérdést is, hogy a fejlett, igen fejlett régiókban ne lehetne -e mégiscsak közlekedés és beruházni. Enrique úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Michael, Mihály Kramernek ezt a munkát, <clears throat> tehát, hogy megnyitotta a vitát. Első megjegyzésem, hogy amikor a regionális alapokról beszélünk, akkor több mint 80%-áról beszélünk a közlekedésre fordítandó finanszírozási forrásoknak. Köszönöm a webstreamen keresztül, tehát az interneten keresztül Mihály Kramernak, hogy mennyire hallgat rám. Nos, tehát, mint mondtam, több mint 90%-a a regionális alapokból jön, tehát azoknak az összegeknek, amelyeket a, a közlekedésre költünk. Tehát ennek jelentős költségvetési tétele van. A kohéziós alapokra szeretném felhívni a az előadó figyelmét, és támogatom azokat a módosítókat, amelyek még a megteendő lépésekkel kapcsolatok. Tehát mindaz, amely a turizmus területén az a jogi alapot erősíti. Ugyanakkor egy hátrányos megkülönböztetési százalékot nem támogatok bizonyos projekteket illetően, hiszen már is van 10 milliárd, amely a CEF összekötő összeggel, összeggel kapcsolatos és ez már a 12-es tagállamcsoporttal okoz problémákat. Tehát szerintem igazi lázadást látunk majd, és ez az összekapcsolási eszköz, összekapcsolódási eszközre is hatással lesz. Nos, az európai hozzáadott értéket illetően azt hiszem, hogy már többen szóltak, az eredményeknek, eredményeket meg kell erősíteni, aztán a széndiokszid kibocsátással kapcsolatos. Én itt a horizontális prioritásokra szeretnék koncentrálni, amely az intelligens közlekedésre helyezi a hangsúlyt, és a kohéziós alapoknál az technikai segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. Nos, a egyetlen jelentésem lesz az ERFA-val kapcsolatban. Van egy módosító, amelynek a célja az, hogy kizárja a közlekedést az erfa alapokból. Arra emlékeztetnék, hogy a kohéziós alapok nak egy rész, tehát abból jön egy része az alapoknak, de több mint 40%-a a regionális alapokból. Tehát, hogyha 40 milliárdot megszüntettünk az erfából. ból akkor az 31 milliárdos összekapcsolódási eszköznek a, az összege nem tudom, hogy segít -e abban, hogy azt a 21 milliárdot megmentsük. De hogyha a bizottságnak a javaslatát megszavazzuk, akkor legalább 20 milliárd Európa, e, e, euró közlekedési támogatást elvesztenénk. Épp ezért szerintem vissza kell utastanunk, hogy kizárják a közlekedést. És emlékeztetnék arra, hogy a tagállamok, amelyek egyre kevésbé versenyképesek és egyre nagyobb deficitet mutatnak, azok számára egy katasztrofális következménnyel járna ez, és a tartalékok felhasználásának a meg, kizárása ezt még katasztrofálisabbá teszi. Tehát, hogyha a képességi alapokat is kizárják, még akkor az valóságos földrengés hatással ér fel. Tehát ezt nem lehet kompenzálni. Köszönöm. From the commission, Mr. Berkowitz. Berkowitz úr van itt az Európai Bizottság részéről. Igen, köszönöm. Mindenek előtt köszönöm az előadónak eh, a jelentés minőségét is, és hogy egyáltalán érdekli ez a téma, sok olyan elemet tartalmaz, amely összhangban van a bizottság javaslatával. Az, hogy eh, koncentráljunk az eredményekre, a fenntarthatóságra és a 2020-as célokra, mi is ezt gondoljuk. A bizottság részéről néhány észrevételünk lenne a, az egyensúly egyensúlytalanság kérdéséről. A mi javaslatunkban a környezetvédelem és a klímaváltozással kapcsolatos aggályokat szeretük volna integrálni az egész programba, a stratégia definiálásától kezdve egészen a program megvalósulásának a végéig, a program menedzsmentjébe is beépítettük volna ezt. Ezért nagyon rokon szervezünk eh, azzal, amit a külső költségekről ír, de ez tulajdonképpen benne volt már a mi tervezetünkben is, a szennyező fizet el, vesz újra és újra kihangsúlyozzuk mi is. A szándék tehát ugyanaz, itt talán csak egy megfogalmazásbeli különbségről van szó. Az egyensúly kérdésére rátérve, ezt már több ízben eh, elmondtuk, az egyik javaslat mind a három rendelet rendeletben ez benne van, az, hogy a e, tematikai célkitűzést e, integráljuk az alacsony szénkibocsátású e, politikai célok közé. Talán itt egy kicsit túl restriktív az ön értelmezésem, tekintettel, hogy a szerződés milyen célokat határoz meg a közlekedéssel kapcsolatban. Azt mondanám tehát ismételten, hogy sok mindenben egyetértünk. Érdekes például a 2050-es CO2 emissziós célokra való utalás, de azt hiszem, hogy sok helyen szerepel az, hogy esetleg administratív terhet okozhatunk, és erre negatív reakciók érkezhetnek a tagállamokból. Mi a konszenzusra kell, hogy törekedjünk, és um, ezért olyas, olyan javaslatot kellett tennünk, ami a, az irányító hatóságok és egyéb hatóságok számára jól kezelhető. Még egy szövegezési kérdés. Talán túl sokszor hivatkozunk olyan tevékenységekre, amelyeket mi finanszírozunk. Ami az önkiegészítései gyakorlatilag kivétel nélkül finanszírozhatók, például a városi mobilitás, amit említettünk, de itt egy egész hosszú listát találunk, ami igazából nem hasznos, mert ez elvonja a figyelmet a fő célkitűzésektől, és attól az eredménytől, amit el akarunk érni. De ez megint csak talán csak szövegezési kérdés. Még röviden rátérnék az infrastruktúra finanszírozás kérdésére gazdag régiókban. Teltérőek a nézetek, az világos, hogy a bizottság javaslata, amit tartalmaz. A mi javaslatunk azt mondja, hogy nem akarunk alapinfrastruktúrát finanszírozni, és az alapinfrastruktúra, az ilyen nagy infrastruktúrális projektek, mint autópályák, vagy nagysebességű vonat összekötetések a gazdag régiókban. Ezek azok a régiók, amelyben a GNI a közösségi átlag 90%-ánál magasabb, ugye egy új kategóriát vezettünk be az átmeneti régiók számára, olyan megfontolás húzódik meg a mögött, mert ott nem lenne nem azt gondoltuk, hogy itt nem lenne szükség beruházásra, de úgy gondoljuk, hogy mivel szűkösebb az erők források, a kisebb projekteknek nagyobb lehet a hozzáadott értéke. Tehát ilyen projekteket ott is lehet finanszírozni. És azok a tagállamok, amelyek támogathatók a kohéziós alakból, ott teljesen függetlenül, hogy milyen típusú régióról van szó, kaphatnak támogatást. az összes rendelkezésre álló forrásból, tehát nem zárjuk ki ezeket a régiókat sem, a gazdag régiókat sem, csak bizonyos típusú projektek itt nem kapnak támogatást. Itt van az idegenforgalom kérdése. Nagyon fontos gazdasági tevékenységnek gondoljuk a turizmust. Nem öncélú, dolog ez, hanem hozzájárulhat a turizmus az Európa 2020-as célok megvalósulásához azáltal, hogy új munkahelyeket teremt, és fenntarthatóvá teszi a környezet használatát. Végezetül az indikátorok kapcsán örömmel vizsgálódunk hogy hogyan lehetne javítani az indikátorokat, és persze további eszmecseréket tervezünk a raportőrrel a technikai kérdésekről. Elnök, csak nagyon röviden. Nagyon röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. olyan infrastruktúrákról van szó, amely alapvető szolgálatokat nyújtanak hiszen ez rossz jelzést küld, hiszen ezek a régiók azok legalább valamilyen fajta ösztönzést kaptak, és nem e, szigetelik el, idegenítik el őket Európától. Az alapvető szolgáltatásokat illetően nem ez a megfelelő idő. A költségvetések kicsik, e, de lehet kis költségvetéssel, európai költségvetéssel jó eredményeket elérni. Tehát a prioritások nem a leggazdagabb rédiókkal kapcsolatosak. Michael, tehát az idegesít engem, hogy európai hozzáadott értékről, prioritásról nem esik szó. Ez bosszant fel. Egy magas sebességű vasútvonal lehet, hogy gazdag régióból indul vagy odaérkezik, de átmegy máshol is. Nyilván két vége van egy vasútvonalnak, legalábbis mikor utána foglalkoztam ilyesmivel, akkor még úgy volt. Persze mehet körbe is a vasút, de nem szokott. Michael, így gondolom, a, szívesen veszem ezt a példát. Németországban finanszíroztuk azt a szakaszt, amely Nürnberg és Erfurt között fut. Ám ez a szakasz tovább megy Münchenig. A Münchentől Salzburgig még a terv sincs meg, pedig elkészült az, egy milliárd euró Európai Unió, Uniós pénz elmen már a német egységre, amely a volt NDK és NSK városait köszi össze. Ugyanakkor elhanyagoltuk a, a, a határmenti térséget, és minden országban, nem legalább 20 példát tudok mondani, ahol európai pénzeket nemzeti projektekre költöttek el, a tagállam rá lenyúlta úgymond az európai pénzt, ám a, a, a határon való lépést nem építették ki sehol sem. Ezzel kell foglalkozni. Most pedig Matthew véleményre reflektálva. Pontosan ilyen ez a helyzet a finanszírozása. Ha egy útépítést finanszírozunk, akkor nem játszik szerepet az, hogy, hogy pénzszedeke, van-e pénzkapu, vagy nincs. Akkor is százalékban társfinanszírozzuk. Akár van fizetőkapu, akár nincs. Ha viszont a vasutat finanszírozzuk, akkor egy negyedét a bevételnek lehet költségvetésből generálni, és háromnegyedét a Európai Uniós pénzből. Így a, a, az utat, útépítést részesítik előnybe. Ezt kell kiegyenlíteni. Lehet, hogy nem jól fogalmaztam meg, lehet, hogy talán túl technikai a téma, ám a cél ugyanaz. Az, hogy ne hátrányban legyen a vasútépítés a közútépítéssel ellentétben, ehhez pedig kompromisszumra van szükség a fejlett régiók és városok ügyében. Az a helyzet, hogy az EU 2,2%-ban fizetett tagállamnak támogatást a GDP-hez mérve. Hogy egyes régiókat miért vettek ki, az közben a hatás nagy lehet. Hát éppen az alapinfrastruktúrában kell beruházás, ebben egyetértek. Ám például a nagyvárosokról szól a vitában, ahol mondjuk ahelyett, hogy elekülutat építsenek, 10 kilométeres vasutat építenek. Ez van alapprojekt, vagy sem? Ám ahhoz, hogy a nagy projektek ne vigyék el a pénzeket, abban támogatom önöket, de az éghajlatváltozás ügyében nem helyén való a megközelítés, mert a gazdag városok is sem mentesek az éghajlatvédelem kihívásaitól. Egy apró megjegyzés. A, a walkingot tehát a, a, a gyalogos közlekedés az nem futást jelent, rosszul fordították le a szöveget. Kohéziós alap. Izgalmasnak találom, Robert jelentkeztél, ha a kohéziós alapból 3,4 milliárdot kiveszünk, és, e, és a Balti, Baltikum vasútra ö, fordítjuk, az csodálatos, négy országot érint. De ha a csehek azt mondják, hogy nekik a legfontosabb az ottani dugók feloldása, mert a elmúlt tíz évben 18-12 százalékra csökkent a vasúti forgalom, és a belhajózás, belvizahajózásban 10 tonnáról 6500-ra csökkent a forgalom a belvízi hajózás, csatornahajózásra, közben mi a, a vasútra ruházunk be. Ezt is látni kell, a bizottság tagállamokra hagyni a kérdés eldöntését, hát Leona ha mi is meghatározhatnánk, ha már 10 milliárdról döntenek, hogy hova megy ez a pénz, abban a döntésből nem lehet kizárni a parlamentet. Tehát az, hogy a három intézményből egy hoz törvényeket, az nem elfogadható, jó, ha nem zárnak ki bennünket, és ezt a többség is támogatja. Persze a 14-20-10 számok nagyra törőek, és ha őszinte vagyok, én sem gondoltam, hogy mindenki támogatja majd ezeket. Ám csak szeretnék emlékeztetni arra, hogy a 40% a vasúti forgalmas, forgalomszám többséget Tehát 40% legalább a vasút. Igen, nem, igen. Legalább 40% a vasútra. Igen. Át lehet vinni. Ám emlékezhetnek arra, hogy az új tagállam esetében, ha Bulgáriát, Romániát, Lengyelországot nézem az elmúlt tíz évben, hol mentek a kohéziós pénzek. 99% a közúti forgalomra, és semmi a vasúti forgalomra nem ment. Vagy alig. Persze rosszak ott az utak, és, és jó vasúti rendszerek működnek, ugye? Csodás akkor, Én vasúttal utaztam Bulgáriában és Romániában, sok időt töltöttem vasúton, tudom, miről beszélek. Németországban. Péter úr, sajnos nem voltál, itt pontosan erről beszéltem. Ausztria három alagutat akar képíteni, az Emmering, a Coop és a Brenner alap, alagutat. Mindezen pénzek, a szakértők abból írnak, hogy 50 milliárdra rúg majd a költség. Ausztriának nincs meg erre a pénze, mert Ausztria ezeket a terheket folyton be a, a vasútra tette, így szerezte meg, így vesztette el a, három, a, a hármas beosztását, hitelbeosztását európai kontextusban. Az a kérdés, mit akarunk? Inkább egy, egy vasúti szakaszt, ami Klagenfurtnak és Grásznak érdekes ugyan a, az alokon át, ám hogyha Pozsonyból a Kisalföldön keresztül utaznék, vasúton sokkal gyorsabb és, és, és hatékonyabb volna, több pénz maradna észszerű projektekre, Németországban is vannak hasonló alagút projektek, amelyek túl drágák. A Semmering egyébként UNESCO kultúrörökség, figyeljünk oda erre is ezért. Piké úr. Na ezzel lezárom. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Remélem, hogy együtt tudunk működni, ennek de hogy lehető legjobb anyag jön létre. A módosítók benyújtásának a határideje május 7-e dél, a szakbizottságban május 31 én szavazunk, és a plenárisban a szavazás valószínűleg júliusban történik. Nagyon szépen köszönöm az egyéb kérdések alatt nem akarok mást mondani, mint hogy a következő ülés az május 27-én lesz, három órakor, és szeretném mindenkinek megköszönni a részvételt és a tármácsoknak is a munkát.